Good afternoon. Üdvözlök mindenkit! Kérem foglaljanak helyet, hogy megkezdhetjük a, megkezdhessük a mai ülést. Üdvözlök mindenkit a SZEDE ma délutáni ülésén. Today's public hearing will... Közmeghallgatást tartunk a pénzügyi válság hatása a védelmi költségvetésekre az Európai Unióban ez a témánk, illetve milyen lehetőségek vannak a közös beszerzésre és a, a haderők megosztására. A szakbizottság nevében szeretném köszönteni a meghívottakat. Szede számára rendkívül fontos ez a téma tanulmány készítésével bíztuk meg erről a témával egy külső szakértői csoportot, és a következő saját kezdeményezésű jelentésünk is ezzel fog foglalkozni. A gazdaság és a pénzügyi válság rendkívül súlyosan érintette a védelmi költségvetést. Megfelelő kapacitásokat kell, hogy biztosítsunk, akár emberi erőforrások, akár felszerelések tekintetében kollektíven kell ezt megoldani az EU keretei között, vagy a NATO keretei között azért, hogy biztosítsuk a saját biztonságunkat, és meg tudjuk védelni az érdekeinket, az értékeinket, amikor ezek fenyegetettek. A Lisszaboni szerződés több eszköz biztosít a védelmi együttműködés fokozására. Az egyik legfontosabb a folyamatos struktúrális együttműködés Az Európai Védelmi Ügynökségnek is megnövekedett a szerepe. Támogatnia kell az európai technológiai és ipari védelmi bázist. A szerződés említi az európai védelmi kapacitásokat és védelmi politikákat, és ez vonatkozik a beszerzésekre, továbbra is fenn kell tartani az Európai Unió stratégiai önállóságát. Vagyis azt a képességét, hogy a felelősségét vállalni tudja, felelősen tudja játszani a szerepét a világban. A lehető legjobban kell használnunk a meglévő kapacitásainkat. 2011. május 23-án a tanács is hasonló következtetéseket hozott. De nagyon sok kérdőjel van, a kapacitás kihasználása területén, a felkészültségek területén, és remélem, hogy ezekkel a témákkal majd a vita során fogunk foglalkozni. Jobban kell használni a pénzügyi forrásainkat, közös programokat kell kialakítanunk azért, hogy a nagyságrendi előnyöket, a gazdasági előnyöket ki tudjuk használni. Új forrásokat is fel kell kutatni, olyan forrásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az Európai Unió a szükséges kapacitásokat a missziói során és a különböző műveletek során megfelelően tudja használni. Az új keretprogramban van figyelembe kell venni a közös kül- és védelmi politikát. Ezen a meghallgatáson egy vitát szeretnénk indítani. Nagyon érzékeny ez a kérdés, ez a téma, és remélem, hogy a megbeszélésünk végére néhány kérdésre választ is fogunk találni. Két részből fog állni a vitánk. Az első rész tekintetében üdvözölném Christian Mölling urat, aki a Stiftung Wissenschaft und Politik intézet, berlini intézetnek a kutatója. A SZEDE alapján egy, meg, egy tanulmány készített. Renaud Belé úr az EADS Párizsi intézménynek a vezetője. A vitának az első részében a költségvetés csökkentésének a tagállami hatásait fogjuk megvizsgálni, főleg a katonai képességek vagy kapacitások csökkenése tekintetében, és új pénzügyi forrásokat fogunk felkutatni. Kezdjük Mölling úr bevezetőjével. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Technikai okokból átülök, mert onnan tudom a PowerPoint prezentációmat jobban bemutatni, és utána természetesen majd a kérdésekre innen fogok választ adni. Uh, Elnök úr, ahogy ön már mondta, ez a német intézmény, amelynek dolgozom, lett felkérve a SZEDE részéről, hogy a pénzügyi válság hatásait vizsgáljuk meg az európai védelmi politikára vonatkozóan. Négy hónapot töltöttünk a tanulmány készítésével. Most a legfontosabb eredményeket fogom bemutatni, és néhány előzetes következtetést, illetve néhány ajánlást is el fogok mondani a bevezetőn végén. Először is kétféle problémával merült föl az elmúlt két évben. Az egyik a kapacitásépítés, a másik a pénzügyi válság problémája. A kapacitásépítés európai szinten önmagában több problémát hordoz. Egyrészt kapacit- az olyan értelmen a kapacitásfejlesztés, amit európai szinten foglalkozunk, Európai Uniós forrás ehhez nem áll rendelkezésre. Ugyanakkor a fegyverkezés oldalán leginkább az Európai Unión kívüli történésekről van szó, a, a keret az Unión kívüli, ez kevésbé fog, kapcsolódik a biztonsághoz, inkább az iparhoz, technológiákhoz és munkahelyekhez kapcsolódik ez a kérdés. A harmadik probléma, hogy az intézmények, források és a fegyverkezés közötti kapcsolatot kell föltérképezni. Mivel a fejlesztés nem közös, ezért ne, nem tudunk közösen fellépni sem. Ebben a helyzetben a pénzügyi válság negatívan érinti ezt a kapacitásépítési keretet az Európai Unióban. statisztikák alapján is azt tudtuk megállapítani, hogy most két évtizedig megtakarítások fogják jellemezni ezt a területet. Az utóbbi két évben már jelentősen csökkentek a források, és az előrejelzésünk szerint még két évtizedig fog ezt tartani. A védelmi területen a reakció eltér, a gazdasági hagyományok, politikai prioritásoktól függően de azt látjuk, hogy az Európai Uniós tagállamok a kis országban 30%-at csökkenték, 15-20% a közepes országokban, és kevesebb, mint 10% a nagy országokban. Ennyi volt a csökkentés, költségvetés csökkentés. Vagyis ez azt jelenti, hogy a nagyobb országok azért igyekeztek a védelmi költségvetést föntartani, amennyire tudták. Az Európai Bizottság és statisztikákkal állt elő, és ennek alapján a következő 20 évben a GDP 1%-át kell egyszerűen arra költeni, hogy ne ö, alakuljon ki több tartozás, több adósság. Egy tagállam ö, se ö, tudja majd ö, egyébként ö, teljesíteni a védelmi feladatait. Egyedi alapon vizsgálva azt látjuk, hogy az Európai Uniós ambíciós, illetve a tagállami ambíciós szintek hivatalosan még mindig változatlanok, de de facto a ö, szakosodás, a specializáció jellemzi őket. Főleg az Egyesült Királyságra érvényes, ez Németországra is csökkentek az ambíciók, Hollandia hivatalosan ezt még nem tette meg, de gyakorlatilag kevesebb felszereléssel rendelkeznek, és volt leépítés is. Tehát csak a kis és közepes országoknál van mondják ki a tényleges specializálódás, de nagyobb országokban is gyakorlatilag ez bekövetkezett. Elég Sajnos semmi, se a tagállamok nem tudják megmondani, hogy pontosan is hol fognak felmerülni a hiányok. A személyes költségek Európai Uniós szinten, a 27 tagállamban 50%-kal magasabbak, mint a védelmi költségek. Itt a szerződések miatt, mivel közép- vagy hosszú távú szerződésekről van szó, itt nem lehet csökkenteni. A fegyverekezési területen eléggé fenyegető a kép, hiszen növekszik a különbség azok között, akik lassan modernizálnak, de legalább modernizálnak, és azok között, akik egyszerűen a beszerzéseiket csökkentik. A védelmi ipar, védelmi politika területén a kormány stratégia és az ipari stratégia eltér. Az ipar gyakran új piacokon gondolkodik, hiszen a csökkentés miatt újfajta projektekre kell, hogy felkészüljenek. A kereslet még mindig fragmentált. A tagállamok a saját nemzeti iparokat fenntartják, és nemzetiként tartják fenn, vagy igyekeznek fenntartani. A karbantatás tekintetében látjuk, hogy kiszervezésre kerül sor. A tanulmány ban is eh, szerepel, hogy eh, nemrég kaptunk olyan információt, hogy nemzetközi vállalásoknál vetik be a csapatainkat, úgyhogy a nemzeti eh, prioritások és a nemzetközi vállalásokat kell összeegyeztetni. Ahogy az elnök úr is mondta, az új kihívás a közös fellépés és a kapacitás megosztása, E tekintetben úgy gondoljuk, hogy lehetnek új kezdeményezések, de nincs túl sok új kezdeményezés, hiszen eléggé tradicionális Európában és a NATO-ban is ez a közös fellépés. De én nem új multilaterális kezdeményezésekre van szükség a kapacitásépítés területén, ezeket felsoroltam a szlájdon, de még mindig nem egyértelmű, hogy ez most egy új politikai bottom folyamatnak az előjele-e, vagy pedig egyszerűen csak az Európai Unió közös kül- és védelmi politikáját fogja alásni ez a fejlemény. Amit el tudunk mondani, hogy a kezdeményezések nagy számokat tartalmaznak, jelentősek a célok. Egy igazán új kezdeményezés van, amely egyébként a védelmi területhez tartozik, védelmi bürokráciához tartozik, és az EU tagállamok egyszerűen próbálják felosztani ezt három különböző szereplőre. Vannak az aktivisták, vannak azok, akiknek fontos ez a megosztás, a közös fellépés, aztán Egyesült Királyság Dánia szkeptikus, aztán vannak azok, ahol már a specializáció előrelépett, és további specializációra vágynak. A legutóbbi fejlemények tekintetében ezek a pooling és sharing projektek, legalábbis mi úgy látjuk Európa szerte, ezeknél a folyamatban vannak a bottom-up eh, változások, 23%-os eh, projektszintekről van szó, és eh, vannak olyan projektek, ahol 5 tagállam vesz részt. Tehát az összesen 27 projekt egyszerűen nincs 27 olyan projekt, ami rendelkezésre állna a közös fellépés tekintetében. A nagyobb költségvetés jelentenek a nato programok, ott inkább a hiányosságokat próbálják felszámolni. Kiváló tanulmány készült erről, Tomás Valaszek készítette, és ő később hozzá fog szólni a témához, úgyhogy nem fogom elvenni az ő kenyerét. Lépjünk vissza a kiinduláshoz. Az Európai Unió kapacitásépítése és a pénzügyi válság egybeeshet. Ez persze nem jelenti azt, hogy jelentős változások következtek be az EU tagállamok, továbbra is folytatják a vitát a pénzügyi válság rövid távú következményeiről, és nem is gondolkoznak a hosszú távú következményekről. Tehát nem igazán van közös értelmezése a problémának, így nincs közös fellépés sem egyszerűen a hatásokat tanulmányozzák, és a nemzeti prioritások alapján hozzák meg a döntéseket. Az új kapacitásépítés fordulópontot jelent, de az irány az még nem látszik. A pénzügyi válság igazából csak rávilágított arra, hogy milyen hiányosságok vannak a védelmi szektorban, és felgyorsította a csökkentéseket. Ugyanakkor egyedi ö, csökkentésekről van csak szó a európai védelmi politika általánosságban nem változott. Az EU biztonsághoz való hozzájárulás tekintetében, tehát mindazok, akik csökkentették a költségvetésüket, és kevésbé tudnak majd hozzájárulni a közös fellépéshez, igazából ezt az EU védelmi politikája és az EU biztonsági politikájának a problémáikon fogjuk érzékelni. Ezt láthatjuk Líbia esetében is, illetve a múlt hétvégi beszéd is ezt mutatta. Az, se az Európai Unió, se a tagállamok nem képesek, illetve nem akarnak megfelelő biztonsági projekteket támogatni mondjuk 200 kilométeres távolságban, ahogy ezt Líbiában is láttuk. A pénzügyi válság csak megerősítette ezeket a tendenciákat. Az utóbbi hetekben úgy arra a következtetésre jutottunk, hogy egyszerűen nincs már időnk A tanulmány ajánlásai tekintetében fontosnak tartjuk, hogy össze kell kapcsolni az európai védelmi szektor ipari képességeit és kapacitásépíteit fenntartható megoldásokat kell tartani, hosszú távú koherenciát kell építeni, rövid távú megoldások nem szolgálják a céljainkat. Ezért mi ösztönözni kívánjuk az Európai Parlamentet, hogy a következő lépéseket támogassák. A koncepció tekintetében stratégiai, biztonsági és védelmi felmérést kell végeznie az Európai Uniónak, meg kell nézni, hogy milyen kapacitások állnak rendelkezésre, és ezzel szemben milyen célok állnak. Az Európai Parlament az első lépés már megtette, hiszen a tanulmányjal megbízott minket, és úgy gondoljuk, hogy most hosszú távú monitorozására van szüksége a fejleményeknek. A tagállamoktól empirikus adatokat kell beszerezni, és fel kell hívni a tagállamok figyelmét arra, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket. Intézményi oldalról a védelmi ügynökség teljes kapacitását ki kell építeni. Ennek a mandátuma az, hogy összekapcsolja az egyes szakpolitikai területeket az európai védelmi szektorban, és egyszerűen a tagállamok és a honvédelmi vagy védelmi miniszterek igazából nem, nem nagyon érdeklődnek ez iránt, vagy nem látják, hogy ez fontos lenne a számukra. A védelmi ügynökség tanúsítási tevékenysége is rendkívül fontos EU szinten. A pénzügy miniszterek számára is szerepet kell adni a védelmi szakpolitikában. Ez nagyon bős lenne a megtakarítások idején. Erőforrások tekintetében a közös programok jó előrelépést jelentenek, és meg kell keresni a kapcsolatokat a NATO-val, ez is ajánlatos lépésnek tekinthető. A kapacitások oldaláról egy országok közötti megközelítést kell alkalmazni, ezért nem biztos, hogy feltétlenül az első lépés kell megtenni mindig az EU-nak, de legalábbis az átalakulási mechanizmus és bizonyos dolgok számára a kísérleti területként nagyon fontos lenne Európa. Ennek fontos az időzítése is fontos a rotációs idő, és itt lehetne igazából a tapasztalatokat megosztani a pooling és sharing témájában. Nagyon fontos az is, hogy az egyes műveleteknél az európai tagállamok ugye bizonyos műveleteken részt vettek az utóbbi években, és fontos lenne ezeknek a tapasztalatoknak a megosztása. Végül, de nem utolsó sorban, az európai védelmi dimenzió tekintetében úgy gondoljuk, hogy kellene általános célokat felépíteni 2030-ra. Meg kell határozni, hogy az európai védelmi iparnak és technológiai alapnak mik az erősségei és mik a gyengességei. Meg kell próbálni koordinálni a kapacitást építést, és hosszú távon harmonizálni kell a beszerzési ciklusokat. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Nobelize doktor következik. Köszönöm, elnök úr. Franciául beszélek. Nem akarok rosszul angolul beszélni. Dr. Mölling, c'est très difficile de... Sok mindent elmondott az előttem szóló, azért én is szeretnék költségvetési témához hozzászólni. Néhány éve az Euro Defense tanulmány készítésében részt vettem, a honlapon meg is találhatók ezek az adatok. Itt összehasonlításokat láthatunk Európai Unió és az Egyesült Államok között. A cél, hogy a védelmi kiadásokat hasonlítsuk össze. Egyetemi szintű, elméleti szintű ez a megközelítés. Hogyha megnézzük a költségvetés alakulását, a bejelentések tekintetében, vagy a határozatok tekintetében nagy az aggály, hiszen a három fő ország, amely a védelmi kiadásoknak a 80%-át képviselik, itt jelentős a csökkentés. A pénzügyi válság az ok, és az állami megtakarítások. Egyesült Királyságban 8%-ban akarják csökkenteni a védelmet, a katonai kiadásokat, a GDP 2%-ára csökkentik, és le Franciaországban a csökkentés, legalábbis a cél 3,5% 2013-ra, és ez a katonai programozás 2009-2013-as törvényben is szerepel Németországban, 8,3 milliárdos csökkentést jelentettek be 2014-re. Három fő oka van a csökkentésnek. A védelem az Európai Uniós tagországokban elég fontos költségvetési tétel. Ha amerikai szinthez összehasonlítva azt látjuk, hogy ott a GDP 4%-át, plusz az iraki és afgán beavatkozás költségeit költik erre. Az európai országok esetében viszont csak 1,7%-át képviseli a GDP-nek a katonai kiadás. Két kérdés merül fel, hogy valóban össze kell -e hasonlítanunk magunkat az USA-val, a másik, hogy milyen hatásai vannak a katonai kiadásoknak. Nincs lineáris megközelítése a védelmi kiadásoknak. A katonai kapacitás esetében a befektetéseket is figyelembe kell venni, és amikor az Európai Védelmi Ügynökségnek a tanulmányát vizsgáljuk, akkor fölmerül az, hogy a tényleges beavatkozási kapacitás az Európai Uniós országoknak eléggé korlátozott. A befektetés tekintetében és a védelmi költségvetés tekintetében stagnálást látunk 15 éven keresztül. Úgyhogy a helyzet az olyan, hogy lehet, hogy cashflow szempontjából, vásárló szempontjából a kiadás az növekedett, de valójában maga a költségvetés az stagnált. A felszerelések költsége ugyanakkor növekedett, A gazdasági, a közgazdasági tanulmányok is azt mutatják, hogy a felszerelések költsége 5-7%-kal növekszik évente. Ez azt jelenti, hogy ha az inflációt követik a költségvetések, tehát állandó értéken számítjuk, akkor a vásárlóerő csökken méghozzá progresszív módon. Hogyha megnézzük a felszerelésekre fordított kiadást, akkor látjuk, hogy ez a tendencia konstans. 20 milliárd euró körül az ügyészségíráságnál, 8 milliárd Németország, 5 Olaszország, 3 Spanyolország, csak Franciaországnál az utóbbi években azt látjuk, hogy 2003-ig 12 milliárd euró volt a költség, és utána növekedett egészen 16 milliárdra itt az utóbbi években. A csökkentések be lettek jelentve, úgyhogy ezek az összegek csökkenni fognak. A stagnálás mellett azt látjuk, hogy e- egyre nagyobb ugye a nyomás a közkiadások csökkentése tekintetében. Az OECD országokban ...89 és 2007 között 2%-os volt a GDP arány, és 2009-re 8%-ra emelkedett meg az euróövezetnél, az infláció nem olyan magas ennek ellenére 2010-re 6,3%-ról beszélhettünk, tehát az általános infláció tekintetében. Úgyhogy a költségvetési szabályoknál nagyon fontos, hogy a költségvetési kiadásoknál egyensúlyt kell kialakítani, és meg kell akadályozni az eladósodást. Vagyis a helyzet olyan, hogy vissza lehetne állítani az egyensúlyt, az egy eredeti egyensúlyt, ez olyan nyomás alá helyzeti az országokat, hogy az elsődleges kiadásaikat csökkentsék, vagyis a ne a bevételeket növeljék, hanem leginkább a költségeket csökkentsék, és ez a be, védelmi költségeknél nagyon jelentős nyomást jelent. És az adóssági statisztikák tekintetében is látjuk, hogy 10 és 30 között növekedett az államok eladósodása, ezért is fontos, hogy csak elfogadható indikátorokat kell produkálniuk az országoknak. Harmadik megjegyzés, amiről már szó volt az előző előadásban is. A jelenlegi helyzet az mutatja, hogy a védelmi kiadások csökkentésének van egy bizonyos korlátja. A beavatkozási kapacitás tekintetében, konkrétan Líbiában egyetemben láttuk, hogy az amerikaiak nélkül nem tudtunk volna beavatkozni. Egy példát mondanék. Ha megnézzük az amerikai csapatok bevetéseit, akkor azt látjuk, hogy az összes kilőtt rakéta megfelel, tehát egy hét alatt kilőtt amerikai rakéta ugyanannyi, mint egy nagyobb európai országnak a teljes programja. Tehát a Franciaország esetében is látjuk, hogy a 200 rakéta a teljes beszerzés évente, ez azt jelenti, hogy az összes program, az összes kapacitás nagyon gyenge, hiszen ezt nem is nevezhetjük igazából katonai kapacitásnak, csak inkább mintának. Ez azt jelenti, hogy beavatkozási eszközökre kellene rendelkezni, de igazából egy hét alatt elfogytak az eszközök, hát akkor milyen valós kapacitásról beszélhetünk egyáltalán? Látjuk az európai programokat és a védelmi programokat is. A csökkentés olyan helyzethez vezethet, amikor a akármilyen nem tervezett csökkentése is sor kerülhet. Ez viszont nagyon veszélyes a védelem területén és a beavatkozási kapacitások területén. Azt látjuk, hogy van egy bizonyos olló hatás, ahogy mondtam, 5 és 7 százalék között növekszenek a anyagköltségek, ez a főprogramoknál látjuk, tehát van ez a bizonyos oló hatás a források szinte konstans fenntartása között, illetve az anyagok költségének a növekedése között. Emiatt egyre nehezebb a tényleges eszközbeszerzés. Néhány évvel ezelőtt egy szakértő azt mondta, hogy ha a költségvetési tendenciák tovább folytatnak, folytatódnak a 80-as évek szintjén, akkor a Pentagon csak 2030-ban csak egyetlen harci gépet tud majd megvásárolni. És Európában ez a törvény lehet, hogy meg fog valósulni, ez az Augustin féle törvény. Fölmerülnek a következő kérdések. Racionális-e a közkedás csökkentése keretei között a védelmi költségek csökkentése? Nem kéne inkább máshol megkeresni a megtakarítás lehetőségeit. Az összes minisztériumot és minisztert ugyanúgy érinti a csökkentési kötelezettség, de a célok nem ugyanazok, és az eszközök sem ugyanazok. A védelem tekintetében azt látjuk, hogy a legfőbb, legfontosabb megtakarítási terület a, a tőke megtakarítás. Más, vagyis ez a felszereléseket jelenti. Aztán homogén módon kell csökkenteni a védelmi költségvetésen belül mindent. Hogyha megnézzük a hidegháborút, a hidegháború végét, azt látjuk, hogy Európában az úgynevezett ö, szociális ö, kiadásokat fenntartottuk, vagyis az emberi kiadásokat, és inkább csökkentek az eszközbefektetések. Tehát először is a lőszerek, utána a kutatás, utána a beruházás csökkent. Egyesült Államokat, ha megnézzük, mindenhol csökkenés volt, de a kutatás és a fejlesztési területen fele annyi volt a csökkentés, mint a teljes költségvetési csökkentés. Vagyis figyelembe kell venni azt is, hogy nem szabad, hogy homogénen történjen a csökkentés, költségek csökkentése. A következő kérdés, hogy van -e olyan küszöb, amit figyelembe kell venni a gyártás mérete tekintetében? Egy bizonyos technológiánál ugye van egy olyan piac méret, ameddig még érdemes gyártani hogyha megfigyeljük a technológiai fejlesztést, akkor látjuk, hogy ez a küszöbb érték egyre inkább meghaladja az országok mértékét, illetve az országok keresletét. És emiatt viszont, hogyha nincs együttműködés, akkor ez problémás lehet. Ugye a nemzeti méreten túl van ez a bizonyos küszöb, és ezt meg kell határozni. Ahogy Mölling úr is mondta, nem a válság miatt merültek fel a problémák, csak a válság felszínre hozta a régi problémákat. A pénzügyi fejlődés miatt nem voltak láthatók ezek a hiányosságok a védelmi politika területén. Viszont most már elhalaszthatatlan döntéseket kell meghozni. Gazdasági szempontból Véleményem szerint van egy vertikális és egy horizontális tengely. Az első, ez a bizonyos küszöbérték, tehát jó megközelítésre van szükség, és pontosítani kívánom, hogy a katonai védelmi kiadás hatékonysága az nem lineárisan halad, nem proporcionális a teljesítménnyel. Itt van egy bizonyos skálahatás, a hatékonyság gyorsabban csökken, mint maga a kiadás. Ezt látjuk egyébként a kapacitások tekintetében az egyes pro- programoknál. A közgazdasági logika azt mondaná, hogy ha a piac egy bizonyos szereplőt, mondjuk egy ipari szereplőt már nem tud eltartani, hogyha ez nem tud egyedül már fennmaradni, akkor változtatni kell a piac méretét. Mölling úr is ezt említette, hogy az erőfeszítéseket össze kell kapcsolni azért, hogy megtaláljuk azt a megfelelő méretet, ami megfelel a gyártásnak. Ugye egy 27-es szinten kellene gondolkodni, és nem lehet csak néhány országban gondolkodni. Fontos itt a verseny logikája is, ez is egy nagyon fontos érdekes. A monopólium nem biztos, jó választ jelent a hatékonyság szempontjából. A lényeg az, hogy Európában gyártási kapacitást kell föntartani azért, hogy Európa önállóan dönthessen és cselekedhessen. Következő dimenzió inkább rövid távú, de egy mélyebb gondolkodást igényel. Végig kell gondolni a kapcsolatok módját az állam és az ipar között az ipari modell ma a régi programokon alapul, tehát elkészül egy program, és ez lehetővé teszi a tanulmányok elkészítését és a jövőbeni piac kialakítását. Ez 50 éven keresztül ez a logika jól működött. Amikor egy programot kidolgoztak, utána megindult a gyártás, akkor a következő generáció tartotta ez fenn a programok tekintetében. Ma viszont nincs eszköz arra, arra, hogy az új programokat elkészítsék és kialakítsák. Tehát ha nem működik ez a logika, akkor fölmerül a kérdés, hogy nem kellene újra szervezni az állam és az ipar kapcsolatát, és a rendszert nem kellene átalakítani azért, hogy a kompetenciákat föntartsuk, esetleg az államok között kellene együttműködni a kapacitás föntartása tekintetében. Meg kell nézni a kereslet, és a kínálat kapcsolatát, tehát például a támogatás tekintetében olyan megoldásokat kell találni, amelyek nem csak együttműködési programon alapulnak, hanem ipari szempontokat is figyelembe vennek. Az brit 2005-ös védelmi iparpolitika nagyon fontos megoldást tartalmazott hiszen az eszközöknél nem csak a közös programok fontosak az eszközök megfelelő felhasználásánál, hanem vannak más megoldások is. A költségvetések elemzése azt mutatja, hogy strukturális változásokra van szükség, ezt a pénzügyi válság hangsúlyozta leginkább, a szereplőknek meg kell adni azt a lehetőséget, olyan feltételeket kell kialakítani, hogy hajlandók legyenek befektetni. Itt is meg kell vizsgálni a kínálatot és a keresletet. És végül annyit mondanék, hogy a védelmi ipar esetében az ipar és az állam partnersége nagyon fontos. Meg kellene vizsgálni, hogy hogyan lehet úgy átalakítani ezt a partnerséget, hogy az új költségkeretek, költségvetési keretek közé illeszkedjen. Köszönöm. Thank you very much. We'll have a... Köszönöm szépen. Most egy fél óráig eszmét cserélhetünk, ezután a két érdekes előadás után. Már is Gomes asszonynak adom meg a szót. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm azt, hogy eljöttek ide, köszönöm azt, hogy elmondták, amit mondtak. Na nem, mintha nem tudtuk volna. De mégiscsak fontos, hogy ilyen nyíltan megfogalmazzák e kézenfekvő tényeket, hiszen valóban tisztában kell lennünk azzal, hogy nem értük el a céljainkat. A gazdasági válság során még kevésbé értük el. Hogyha pedig a saját csődünk emblematikus esetét fel akarom idézni, akkor Líbiára utalok. Fennállt annak a lehetősége, hogy Európa hajtsa végre, szerezen érvényt az ENSZ biztonsági tanács határozatának, de Európa úgy döntött, hogy ezt nem teszi meg, úgy döntött, hogy a NATO-nak adja ezt a jogkört, és a, ez egy olyan ügy volt, amikor az amerikaiak úgy érezték, hogy ez egy európai ügy kellene, hogy legyen. Mindezt annak ellenére, hogy a tisztelt ház, az Európai Parlament a első pillanattól kezdve az Európai Biztonsági <clears throat> és um, The problem is that a KKVP missziót kértem. Persze a gazdasági válság megnehezítette a helyzetünket, de Európa, Európának fel kellett volna lépnie. Gates védelmi miniszter kijelentése múlt héten nagyon nagy jelentőséggel bírt. Nem arra gondolok, hogy az európai, ahogy az amerikaiaknak nem kellene törődniük ezzel a helyzettel, illetve hogy ne láss, nem látják, hogy milyen ellentmondas feszül az európai ígérete és cselekedetei között. Ugye Bush utolsó bukaresti beszédére utalok, amikor arról beszélt, hogy az európaiak fontos szerepet kell, hogy vállaljanak a közös atlanti politika végrehajtásában. Egész addig ugye az amerikaiak meglehetősen ellentétesen fogalmaztak, és számunk kérték az európaiaktól, hogy miért nem felelnek meg azoknak a céloknak, melyek nem voltak teljesen világosak. Mondom a kérdésemet. Egy olyan ország, mint az én hazám, Portugália, fontos lehetőségekkel bír, de ezeket elveszíti, Portugália, és persze Európa is, hogyha nem teszünk valamit annak érdekében, hogy a védelem politika területén megerősítsük fellépésünket. Nos, mondom a kérdésemet. Felháborító, hogy Európa nem lépett fel a védelmi területen a korrupció ellen. Ez az egyik ok annak, hogy miért nincs pénzünk és hogy az állampolgárok miért nem hajlandóak támogatni az ilyesfaló, ilyesfajta beruházásokat a krízis idején. Az oka tehát az mindennek, hogy nem tettünk meg és mindent a korrupció leküzdéséért. Ez nem csak portugál korrupcióról van szóval hanem portugál, amerikai, portugál, német és sok gazdasági kapcsolatban a védelmi védelem területén fennáll a korrupció, és ezért a, az emberek nem szívesen um, engedélyezik szavazatukkal a nagyobb védelmi kiadásokat. Azután még egy észrevételem van. Az USA védelmi erőfeszítéseivel hasonlította össze a mi védelmi erőfeszítéseinket, de nem a BRICS-el kéne inkább összehasonlítanunk ezt? Például ugye kínai cégek vásárolnak most be európai cégekben. Nem azért kérdem én, hogy a kínaiak ki megvásárolják a céggel együtt a felhalmozott szaktudas technológiát, és Európa elveszítse ezt? Van még egy kérdésem. Az Európai Külügyi Szolgálat felállítása, valamint a főképviselő kinevezése nagyon fontos lépések voltak, de mégiscsak kérdezem, hogy milyen jelentőséggel bírt mindez? milyen kihatása volt. Nagyon aggasztott bennünket, hogy bár a parlament támogatta, mégis a KVBP um, líbiai beavatkozás, vagy KVBP-n keretein belüli líbiai fellépést nem támogatták egységesen a tagállamok. Németország ugye tartózkodott, más országok nem akarnak költségek, nem akarják költségekbe verni magukat. Kérdem én tehát, hogy a főképviselő kinevezése, vagy az Európai Védelmi Ügynökség működése mennyiben segítheti, hogy közösen lépjünk fel. Végezetül pedig, hogyan járulhatnak hozzá a védelmi iparágak a növekedéshez? hiszen hogy ezt a trendet meg akarjuk fordítani, akkor meg kell győznünk a tagállamokat arról, és a kormányokat arról, hogy a védelmi iparág hozzájárulhat a növekedéshez, és új munkahelyeket teremthet. Köszönöm. Mr. Gall. Ja, <clears throat> vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindkét előadónknak is. És én is szeretnék a Líbiával kapcsolatos példához csatlakozni, mert ez egy nagyon jó példa arra vonatkozóan, hogy jól lehet látni azt, hogy a mi feladatunk lett volna tulajdonképpen ez, és eh, ahogy eh, amerikai eh, barátaink nagyon visszafogottan végül is beléptek ebbe, és eh, gyakorlatilag tehát részben legalábbis visszafogottan. Tehát a kérdésem az az lenne, mint tudósok felé, illetve a gazdaság megfigyelői felé, hogy önök hogy tudnák beazonosítani a visszafogottság szintjét ebben a szoros együttműködésben politikai szintre tennék ezt, vagy inkább a katonai szintek gondolati struktúráiban ágyazódott ez be, akik még talán régi módon gondolkodnak, vagy pedig inkább máshova tennék ezt. Tehát inkább az ipar az, aki talán inkább a saját országát félti, hogyha esetleg rések nyílnak meg, és az együttműködés erősödik, akkor a megszokott nemzeti minisztériumaikhoz nem tudnak annyira jól hozzáférni, az egész áttekinthetetlenebbé válik. Tehát, hogy esetleg egy ilyen félelem van. Vagy lehetséges, hogy mindenütt elhelyezhető, tehát politika, eh, ipar és eh, gazdaság területére is eh, el lehetne helyezni ezt a problémát? És mit gondolnak, hogy a libiai példából tanulni fogunk-e? Tehát például azt mondhatjuk-e azt, hogy mi lesz legközelebb, hogyha az amerikaiak azt mondják, hogy ők nem akarnak ebben részt venni, és mi meg még mindig nem alakítottuk ki a kapacitásokat erre, akkor mit gondolnak, hogy a politikai eszmecsere akkor beindul majd ebben az ügyben, vagy pedig egyáltalán nincs is értelme és reménytelen tulajdonképpen ezen a területen az, hogy egy ilyen párbeszéd beinduljon? Tehát gyakorlatilag ezzel a kérdéssel kapcsolatban még megkérdezném azt is, hogy hogyan értelmezik önök azokat a gondolatokat, amelyek már az együttműködés terén azért léteznek, hiszen azért vannak példák, ismert példák az együttműködésre. Hogyan értékelik önök az EU Military Staff 300 projektjét, ez együttműködés területén beazonosított projektjét, amelyet közösen lehetne végrehajtani. Tehát hogyan gondolják önök, hogy milyen lehetőség van arra, hogy a javaslatokból valami megvalósuljon? Köszönöm. Thank you. Köszönöm, Cam- Campbell úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A pódium vita résztvevőit a pooling and, pooling and sharingről szeretném kérdezni. Úgy tűnik számomra, hogy akik nagyobb EU befolyást akarnak kialakítani politikában, akarják egy esetleg nagy hadseregbe összekényszeríteni az EU védelmi erőit. Ugye Northwood egy briefinget is tartott erről. Na volna itt egy kérdésem. Ez most megint egy Schumann terv, de nem acélról és szénről, hanem védelemről. Ugye itt a különböző katonai egységeket akarják egységesíteni. Kérdezem, hogy erről van-e valójában szó, hogy a különböző nemzetek katonai egységesít egységesítsék. Köszönöm, Líze képviselő. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Sorry for Polish language. Ah. okay. Elnézést, hogy lengyelül beszélek. Szeretnék köszönetet mondani. Nagyon érdekesek voltak ezek az előadások. miközben hallgattuk az előadásokat, újra felismertünk olyan tényeket, amelyek alapvetően szomorúak, Csak hogy megerősítsem azt, amit önök elmondtak, szeretném azt hozzátenni, hogy néhány órával ezelőtt az interneten egy brit szakértő részéről megjelent az, hogy szerinte három hónap múlva az Egyesült Királyság el fogja veszíteni azt a lehetőségét, azt a képességét, hogy a libiai misszióban aktívan részt vegyen, legalábbis a mostani szinten, hiszen el fognak fogyni a pénzügyi eszközök, és csökkenteni kell, nullára kell csökkenteni a beavatkozási szintet. Egy ilyen nagy ország, ilyen nagy költségvetéssel, hatalmas költségvetéssel, védelmi költségvetéssel, mint az Egyesült Királyság, is be kell, hogy jelentse, hogy elfogynak a képességei. Úgyhogy pontosan ez is megerősíti azt, amit önök mondtak. Hónapok óta tudjuk, hogy aránytalan a mi költségvetésünk az Egyesült Államok hadi vagy védelmi költségvetéséhez képest. Egyetértek az elmondottak nagy részével. A helyzet nem a legjobb. A kérdésem az, hogy véleményük szerint hogyan lehet megoldani ezeket a problémákat, hogyan lehet kilépni ebből a helyzetből. Tudnunk kell azt, hogy a nemzeti parlamentek ma milyen döntéseket hoznak, ahhoz, hogy tervezni lehessen a jövét, hiszen mi magunk a lakosságot képviseljük, és Tudnunk kell azt is, hogy az egyes országok védelmi kiadásokat hogyan fogják alakítani. Mindenki viseli a pénzügyi válság hatásait, tehát itt nem csak politikai szándékokról van szó, nem lehet most radikálisan növelni a védelmi kiadásokat. Az előadás során az volt az érzésem, hogy Igazából racionalizálni kellene a kiadásokat, és bizonyos fellépéseket közösen kellene megszervezni. Szeretnék köszöntet mondani azért is, hogy az előadásukban kritikusan igaz, hogy nagyon korlátozottan vagy szerényen, de kritikusan tekintették az Európai Uniós védelmi politikát is ahogy önök mondták, sokszor ez csak szimbolikus fellépésnek tekinthető. A kérdés az, hogy szükség van-e a szakosodásra? Lehet, hogy sokkal jobban kellene szakosodni, az egyes programokat, vagy bizonyos programokat föl kellene adni, és arra kellene koncentrálnunk, amit a legfontosabbnak tartunk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Senki nem kér szót, tehát megadom az első felszólalónak, Mölling úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hölgyeim és uraim. Azokat a kérdéseket, amelyek a következő szekcióra vonatkoznak, kihagyom, és Gomes asszony kérdésével szeretném kezdeni. Úgy hiszem, hogy a korrupció az egyik ok, és az egyik probléma, ám nem a legfontosabb. Nagyon sok mindennel baj van. Ezek közül csak egy a korrupció, de hát persze mindenképpen nyomon kell követni a korrupció ügyét. Ami pedig arra vonatkozó kérdés hiteleti, mennyiben járó hozzá a védelmi ipar a növekedéshez. Nos, hogyha összehasonlítjuk a védelmi ipar eh, EU GDP-ben való részesedését, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez irreleváns, nem számít. Nincsen tehát arra szükség, hogy a védelmi ipar a mi jólétünkhöz hozzájáruljon, de ez hozzájárul a mi biztonságunkhoz. És ezt mindenképpen hozzá kell fűzni, persze. Van itt még mit javítani a helyzetem, és Gáler úr is erre kérdezett rám. Valóban. Ha azt kérdezzük meg, hogy a védelmi iparnak ki a haszonélvezője, akkor a legegyszerűbb válasz megmutatja azt, hogy miért nincs elmozdulás. Hiszen jó az együttműködés az ipar, a katonaság és a politikusok között. Mondhatni összefonódások vannak közöttük. De úgy gondolom, hogy esetről esetre kell megvizsgálni az ügyet. A Lisszaboni szerződés eh, következtében létrejövő intézményi változások milyen kihatással voltak? Kérdezi Gomes asszony. Nos, azt gondolom, hogy kérdezze a főképviselő asszonytól, hogy milyen változást ért el. A főképviselő asszony azt hiszem, remélem, jól ismeri az ügyeket. Én csak kívülről, a margóról figyelem az eseményeket. Hanem is a margóról, hanem Berlinből figyelem az eseményeket. Líbia tanulságai. Nos, úgy hiszem, valóban erről van most mindenhol szó. Az USA nem akarja folytatni a segítségnyújtást, és láthatjuk, hogy Európa pedig nem képes arra, hogy egy ilyen missziót eh, katonailag vagy eh, politikailag lefolytasson. Tehát az elmúlt 30 év során különböző ötletek és gondolatok merültek fel különböző politikai kontextusban, de Európa védelem nélkül van. Nem 6000 kilométerre nem tudunk elmenni, hanem 1000 kilométerre lévő diktátort sem tudunk kibombázni. Tehát a tanulság, amelyet le kell vonnunk, hogy nem tudjuk a saját hatalmunkat megvédeni, már amennyiben létezik hatalmunk. Ami pedig a pooling and sharing elvét illeti, az összegyűjteni és megosztani az erőforrások elvét illeti, úgy hiszem, hogy itt a fő probléma abban rejlik, hogy amikor ezeket a kezdeményezéseket a védelmi bürokratákra bízzuk, ugye ők töltik ki a formulárokat, az kérdőíveket, nyújtják ezeket be. És akkor 300 különböző tevékenységről lesz szó, melyeket nem lehet összehasonlítani. Tehát ez megakadályozza a pooling and sharinget, egész egyszerűen politikai döntésre van szükség. A döntéshozóknak kellene kimondaniuk, hogy emellett a kezdeményezés mellett vagyok, és végigvisszük, és ez jelenleg nem történik meg. Több oka van ennek. De egész addig, amíg egy politikus, vagy a politikusok egy csoportja nem áll fel, fel. Például von und zu Gutenberg védelmi miniszter, aki a genti kezdeményezéshez adta nevét és politikai fajsúlyát, és ez élettel telt meg, tehát egész addig, amíg nincsen egy ilyen politikus, aki vállalja, hogy nem mondjuk felvállalja ezt az ügyet, addig az ügy a katonai bürokrácia útvesztőiben fog elveszni. Ám a Pulling and sharingnek nagy öm, múltja van. Például az integrált öm, erők öm, már ha három évtizede működnek, ezeket is meg kell vizsgálni, és meg kell vizsgálni, hogy Európa mit tanulhat az integrált csapattest működéséből az összevonás és megosztás számára. nem az a célunk, hogy 27 védelmi erőt egybe olvasszunk, de hát gondoljunk Líbiára, egyedül nem tudunk tovább lépni. Tényleg hálásak lehetünk ennek a példának, hiszen semmi nem bizonyítja jobban, hogy az egyes tagállamok egyedül nem képesek maguknak a biztonságot megteremteni, és Európa sem képes összességében erre, ez pedig bizony riasztó képet rajzol fel. Nem egy új Schumann tervről van itt szó, senki nem akarja politikai féltekéről kikényszeríteni ezt a integrációt, a KVBP története és ezt mutatja, nem lehet itt teljes integrációt elérni. Lehet, hogy politikai ambícióinkat vissza kellene venni, de katonai ambícióink legyenek becsvágyóbbak. Lize úr! Részben egyetértek a specializációról mondottakkal, de nem hiszem, hogy ez a kulcs. Hiszen mindenki persze ugye a legolcsóbb dologra specializálódik, hanem azt hiszem, hogy a dolog kulcsa a koordináció, hogy tárgyaljunk egymással. A védelmi miniszterek még a mai napig sem beszélnek egymással. Hát ez megdöbbentő a mai világban. Nem? Köszönöm, körbenes. Köszönöm, elnök úr. Gomez asszonynak igaza van amikor összehasonlítjuk magunkat az USA-val, akkor ez néha csaló, hiszen nem ugyanolyan szinten mozgunk. Nem lehet az EU-s költségvetést összehasonlítani a az USA költségvetésével, ráadásul itt a védelem, itt állami szinten működik, ott pedig az egész ország szintjén. Úgyhogy itt 27 külön országban kell, hogy gondolkozzunk. Összehasonlítva más országokkal lehet, hogy érdekesebb eredményeket kapunk. Például egy francia országot, ha veszünk Németországot, mint közepes méretű országokat, a védelmi szempontból lehet, hogyha egy ilyen országot hasonlítunk össze az USA-val, az logikusabb, mint hogy az egész EU-t, vagy akár más országokat is, ha figyelembe veszünk. Több kérdés foglalkozott a erőforrások koordinációjának a hatékonyságával. A közgazdasági elemzéseket olvasva, mi az, amit megosztanak a szövetségen belül? A szövetség gazdasági szempontból működik, de amikor azt látjuk, hogy amikor eszközöket kell közösen felhasználni, illetve költségvetési eszközöket kell közösbe beadni, hát akkor már látjuk, hogy problémák merülnek fel, és az EU tovább is léphetne. Lehet, hogy azt kellene megnézni, hogy a szövetségi elv hogyan tudná ösztönözni a tényleges együttműködést, az eszközök tényleges közös felhasználását. Itt, itt Ugye konfederációs elvekről is szó van már, és igazából az eszközök közös felhasználására nincs igazán se ösztönzés, se kényszer. Az elv azt mutatja, hogyha nincs egy olyan ügynökség, amely elő tudja írni, kötelezővé tudja tenni a szereplők együttműködését, akkor a szereplők nem tesznek meg semmilyen erőfeszítést ennek érdekében. Ha van egy nagy szereplő, akkor a kisebb szereplők inkább minimálisan akarják csak az erőfeszítéseket megtenni. A növekedés és a munkahely teremtésre való hatás tekintetében hát újra emlékeztetnem kell a méretgazdasági hatásokra egy kutató azt mutatta be 2004-ben, hogy a fejlett technológiák te- tekintetében, ugye a védelmi technológiákról van szó, hogyha egy kicsit többet, vagy semmit nem költünk el, annak nem is katonai, de gazdasági szempontból nincs hatása. Hogyha igazából csak kevés a, a költségvetési keret, akkor nem lehet a legújabb technológiákat megvalósítani, és szinte olyan, mintha semmit se tennénk. Tehát nagyon fontos itt az ipar technológiai fejlesztés, fejlődés szempontjából való vizsgálata is. Hiszen fontos itt az, hogy az ismeretek, amelyeket a hadipar területén, a kutatás szintjén felfedeznek, azok át tudnak terjedni a polgári gyártásra is Ugyanakkor ez a hatás sokszor csak gyenge, és akár ellentétes hatást is láthatunk az eredeti célokhoz képest. Campbell úr, lehet, hogy nem ideális a jelenlegi helyzet, de az Európai Uniós missziók és beavatkozások fokozása több kérdést vet fel. Egyrészt itt a nemzeti kiadáshoz képest kiegészítő jellegű kiadásokról lehet szó, vannak olyan kiadások, amelyeket nem lehet előre tervezni, és vannak olyan lehetőségek, amelyekkel azt lehet biztosítani, hogy a beavatkozás hatékony legyen. Tehát ha egy európai szintű költségvetésben gondolkodunk, akkor meg kell vizsgálni azt is, hogy az erőfeszítések felosztása hogyan fog történni. Igazából optimiz- optimizációt kellene keresnünk. Általánosságban Lisekor. Igazából az a kérdés merül itt föl, hogy milyen politikai ambícióról van szó. Szaposzki professzorral tudtam egyeztetni ebben a témában, és azt mondta, hogy a GDP 5%-át költi az USA védelemre. Mi 2% körül vagyunk, de azt mondta, hogy itt egy kollektív közösségi döntésről van szó. Hangsúlyozta, hogy a korai háború idején 10% volt ez a kiadási szint, és ezt a társadalom elfogadta. Lehet, hogy bizonyos dolgokról le kell mondani, de itt igazából politikai véleményekről, politikai elképzelésekről van szó. Tehát a védelmi költségvetés, a védelmi ipar, a missziók szempontjából ugye nem csak gazdasági és költségvetési kérdésekről van szó, hanem politikai ambíciók kérdéséről is szó van. Aztán a megosztás módja tekintetében ez az igazi kérdés. Mindenkinek ugyanazt kell tennie? Hát ez nem hatékony. Az Európai Védelmi Ügynökség gyakran hangsúlyozza, hogy amikor a fegyverkezési programot azonos módon, azonos témában párhuzamosan hagyják végre, hát ez gazdasági szempontból elfogadhatatlan. És azt is mondanám ezzel kapcsolatban, hogy ennek az ipara is eh, hibás ebben, ugye a megszerzett jogokat próbálják védeni. De hogyha az állam megadja rá a lehetőséget, akkor az a, igazából az állam a hibás, eh, itt merül fel a probléma, hogyha nem megfelel az együttműködés, sokszor a hatékonyság szempontjából beszélünk az együttműködésről. Nem, nem az együttműködés hatékonyságra van itt igazából szó, hanem valójában a nemzeti programokat, eh, kooperációs eh, csomagolásban adják el. 27 vagy 23 különböző modell egy programnál, aztán 500 modell megrendelésénél ugye nagyon fontos figyelembe venni a méretgazdaságot, de ugyanakkor a politikai döntések teljesen tönkretették, és nemzeti döntéseket adtak, tettek lehetővé, így nem tudott érvényesülni a méretgazdaságosság. Thank you very much. Köszönöm szépen. For the second panel, I have the pleasure. A második pódiumbeszélgetésben jó Kölmontot a Royal Institute for International Relations részéről üdvözölhetem, ő egyébként tábornok, Thomas Wallaceket a CER-től Londonban, és Graham Muir-t, a European Defense Agency, az Európai Védelmi Ügynökség részéről. Itt um, az összevonás és megosztás kérdéseit fogjuk megvizsgálni, megvizsgáljuk, hogy milyen prioritásokat kell meghatározni, valamint azt, hogy milyen politikai nehézségekkel járhat ez a folyamat, például a hozzáférhetőség, vagy a megosztás tekintetében. Először is a tábornok úr szó. Köszönöm szépen. Valóban a pooling and sharing nagy lehetőséget kínál. Hat gondolatot szeretnék önökkel megosztani e kérdésről ma délután, és ennek ellenére nem lépem túl a 10 perces rendelkezésemre álló időt. Először is. Az összevonás és a megosztás nem új dolog. Sok ország már 60 éve alkalmazza a pooling és sharing elveit. Nos, az elmúlt időben, amikor a poolingról meg a sharingről beszélünk, az összevonásról és a megosztásról, mindig a regionális együttműködésre koncentrálunk. Nos, a regionális együttműködés nagyon jogos, és ennek megvannak a maga értékei. De még mindig van lehetőség arra, hogy új regionális projekteket kezdeményezzünk, vagy pedig, hogy a becsvágyunkat, a regionális együttműködések becsvágyát növeljük, becsvágyobbá tegyük őket. De úgy gondolom, hogy nem az a cél, hogy Európát a regionális együttműködés szigeteire osszuk meg. Nem, egy olyan hálózatra kell figyelni, egy olyan transz-európai hálózatra, amely transz-európai együttműködést tesz lehetővé. Itt tehát azt mondhatom, hogy valóban itt a regionális együttműködésről van szó, de arról is, hogy összevonunk és megosztunk bizonyos területeken, mondjuk egy specifikus fegyvernem területén, hiszen a win win a mindkét fél általi győztes helyzetet úgy érhetjük el, hogy ha egy fegyvernemre koncentrálunk például, és így lehetőségünk van arra is, hogy több országot bevonjuk az együttműködésben a nagyobbakat és a kisebbeket egész Európára kiterjedően. Ez tehát az első gondolat, hogy regionális, igen, de ugyanakkor az összevonás és megosztás specifikus területekre és témákra is vonatkozhat. A második gondolat, melyet meg szeretnék osztani önökkel a következő. Amikor a pooling és sharingről beszélünk, akkor gyakran azt gondolják, hogy a szuverenitást veszélyezteti ez. Nos, én ez ellen szeretnék érvelni. Például Hollandiában, az én hazámban, a két um, a két, um, a belga és a holland uh, haditengerészetnek egy um, főparancsnoksága van, ez ennél messzebb alig lehet menni az összevonás és a megosztás területén, de a szuverenitást ez nem sértette. Másik példa. Itt a különböző szatellita programokra utalok, amelyeket Európában működtetünk. Az én hazám, Belgium mindegyikben részt vesz. Az összköltségek 6-10%-ának ból veszik ki részét, és így az én országomnak lehetősége van arra, hogy szatellitákat irányítson, és hogy specifikus területekről felvételeket kérjen egy bizonyos időpontban. Természetesen mindez az arányosság elve szerint működik, amennyit befizetünk, annyit kaphatunk ebből, de mégis rendelkezünk ezzel a lehetőséggel, hogyha nem ö, vennénk részt az együttműködésben, nem tudnánk ilyen szatelita képeket beszerezni. A szuverenitással a mások döntéshozatalait tudjuk befolyásolni, és így eredményeket érhetünk el. Úgy gondolom, hogy az összevonás és a megosztás egy olyan eszköz, amelyel épp ezt a célt érhetjük el. Tehát nem arról van szó, hogy szuverenitást vesztünk, sőt, szuverenitást nyerünk. Harmadik észrevétel. Az összevonásnak és a megosztásnak határai is vannak, hiszen az összevonás és a megosztás a már meglévő eszközöket teszi egy nagy közös fazékba vagy kosárba. 2001-ben az Európai Unióban meghatároztuk az igényeinket egy fő célkitűzéssel, és meghatároztuk a hiányosságainkat is, a stratégiai hiányokat. Nos, minden összevonás és megosztás ellenére, amelyet 2001-től mind a mai napig végrehajtottunk, a stratégiai hiányok továbbra is fennállnak. Európai képességeink öt fennálló jellegzetessége még fennáll. Jelesült, Több ember eh, van uniformisban, egyenruhában, mint az USA-ban még mindig második helyen vagyunk, bár a 27. helyen lennénk eh, harmadsorban. Nagyon sok specifikus katonai kapacitással rendelkezünk, amelyek redundánsak, nem, földös, nem szükségesek. sorban vannak hiányosságaink, főleg a stratégiai szinten is. Ez nem változott meg, de ugyanakkor optimista vagyok, mert van egy ötödik jellegzetesség, és ez nagyon érdekes ezt kiemelni mégpedig, hogy a mi redundanciáinkból több van, mint a hiányosságainkból. Tehát több olyan kapacitásunk van, melyre nincs szükség, mint, kapacit, mint kapacitás hiányunkra. Üzenetem tehát az, hogy az összevonás és a megosztás, amelyet ma akarunk megvalósítani, az első lépés egy szélesebb körű program keretén belül egy ambiciózusabb, általánosabb és struktúráltabb együttműködés irányába vezető úton amely azután már a védelmi tervezést is integrálna, vagy összekapcsolna, így kiküszöbölendő a stratégiai hiányosságokat. A jobban strukturált és általánosabb együttműködés egy kritériuma éppen az lehetne, hogy meg kell őrizni, mi több, erősíteni kell a nemzeti szuverenitást, és véleményem szerint ez igenis lehetséges az összevonás és a megosztás, tehát az első lépcső. Negyedik észrevétel. Óva intem önöket. Jelenleg nagyon nagy elvárásokat támasztanak a pooling and sharing szemben, de a Gent szellemét nem szabad, hogy Gent szelleme igazi szellem legyen, ha élő kell, hogy maradjon, és meg kell akadályozni, hogy az összevonás és megosztás divat szavát arra használják, hogy valamit eh, margón csináljanak, de voltak éppen minden a régiben maradjon hogyha mondjuk másodlagos ügyekre koncentrálunk, eh, olyan ügyekre, amelyekben a múltban se sikerült eh, közelebb jutnunk egymással, akkor ezt csináljuk. Elterelő hadműveletet folytatunk. Éppen ezért mondom, hogy Biztosítani kell, hogy az első lépés, amelyet megtettünk, jelentős lépés lett légyen és legyen majd. Hiszen ha az első lépés nem elég jelentőségteli, nem tesszük meg a következő lépést, és egy még struktúráltabb és integráltabb megközelítésnek semmi esélye nem lesz, és egész egyszerűen el fog halni a pooling és sharing is, épp úgy, mint olyan sok kezdeményezés korábban a múltban. Ez lett volna tehát az óva intő megjegyzésem. Mit akarok hát mondani? Azt, hogy az összevonás és megosztás területén azon projektekre kell figyelni, amelyek önkéntes alapon közelebb hozzák az országokat egymáshoz, és mégis javítja az ő védelmi tervezésüket. Mondok egy példát. Ahol integráltunk Hollandia és Belgium, integráltuk a haditengerészetünket, de szuverének maradtunk. Senki Belgiumban vagy Hollandiában nem dolgoz ki olyan terveket, tengerészeti eh, terveket, vagy közbeszerzéseket, anélkül, hogy a másik haditengerészet szakértőivel ne venné fel a kapcsolatot. Mondom, önkéntes alapon működik ez, de mindkettőnk hasznára válik. Ez az a fajta pooling és sharing, amelyet meg kell valósítanunk. Mondom, ez az első lépés, jelentős lépésnek kell lenni az első lépésnek. Persze könnyű ezt megmondani, de van erre példánk? Vannak -e jó példáink? Azt hiszem, hogy igen. Nagyon könnyen találtam egy ilyen példát, hiszen egy nagyon jó jelentésben találhatók ezek meg, melyet a parlament május 11-én fogadott el két kezdeményezésről volt szó. Az egyik a fúziós központ létrehozása az európai struktúrákon belül, a preventív akciók és a kríziskezelés holisztikus megközelítése érdekében, ahol minden szereplőt összekapcsolnak. Ez ugye a Crisis Management Board, a kríziskezelési board. Másrészt pedig a permanensebb OHQ megteremtése az Európai Unión belül. Nos, hogyha az első lépést megteszik, akkor a tagállamok az EU intézményeitől világos uh, in- információkat kapnak az megosztás és összevonás területéről. A főhadiszállás uh, uh, vagy főparancsnokság pedig valódi pragmatikus megoldást jelenthet, és ez valódi előnyel jár majd nem az intézmények számára, nem csak, hanem a tagállamok számára. Hatodik észrevétel elérhető hát mindez? Azt hiszem, hogy nagyon is elérhető, és sok pozitív indikátort látunk. Egyrészt eh, a pénzügyi szigor. Erről hallottunk. Azt mondtuk, hogy ez nem lehet garancia, segíthet a pénzügyi szigor a pooling és sharingben, de nem biztos, hogy segít. A másik a közvélekedés. Valóban árnyalt az egyes országokban a közvélemény véleménye, de a közvélemény egy olyan Európát pártól, amely képes jelentőségteli módon fellépni. A közvéleményben kritikus hangú kérdések is megfogalmazódnak időközben, már pedig hiszen látnunk kell, hogy három ébresztő üzenetet kaptunk, volt Jugoszláviában dúló polgárháborút, majd Irak, a harmadik pedig Líbia példája, mely fel kellett, hogy ébresszem. Most már nem szabad, hogy egy következő ébresztőt halljunk, hanem fel kell ébrednünk, cselekedni kell. És még egy észrevételem van, mégpedig, hogy az üzenet ismét az USA-tól jön, teljesen világos az üzenet, lépjetek fel közösen az Európai Unióban, és csináljatok valamit a katonai kapacitásatokkal. Egy valami tehát teljesen világos. Soha nem is volt, de most már mindenki számára világos, hogy soha nem is volt, és nincs is a NATO és a KVBP között versengés. Mi több, egyáltalán nincs versengés. Sőt, azt látom, hogy egyes országokban nagyobb a hajlandóság arra, hogy a kisebb kérdésekkel ne foglalkozzanak, és a stratégiai kérdéssel már nem nemzeti szinten, hanem magasabb szinten foglalkozzanak. Ezt látni kell, ezt a jelenséget. Másrészt ugyanakkor azt látom, hogy az európai intézmények a Lisszaboni szerződés utáni időszakában egyre inkább stratégiai módon akarnak gondolkozni és um, cselekedni, és különösen igaz ez a parlamentre, ezért meg külön hálás vagyok. Köszönöm. Thank you. And now Mr. Köszönöm szépen, Valaszek úr a szó. Köszönöm, elnök úr tisztelt eh, SZEDE albizottsági tagok! A pooling és sharing eh, politikáról fogok beszélni. Lehet, hogy Gáller és eh, Licek úrnak is választ fogok adni a kormányok hozzáállása tekintetében, illetve az ösztönzésekre vonatkozóan korrupcióval is fogok foglalkozni. Gomez asszony említette ezt a kérdést. Surviving Austerity, ezt májusban adták ki ezt a tanulmányt, ennek az adatain fog alapulni az én beszámolom. A pulling és sharingre példákat szeretnénk mondani, hogy miért sikeres néha, és miért nem. A logika egyértelmű, az összevonás és a megosztás közgazdaságilag kiváló elkéselés, ugyanakkor többféle projektnél próbáltak ezt ki, és nagyon kevés esetében volt ez sikeres. A közös beszerzés tehát több nemzet szintjén közös beszerzés, az elég jól ment, de a strukturális összevonás és megosztás, vagyis közös egységek felállítása, infrastruktúrák összevonása, az még mindig jelentős kihívást jelent. Az EU-ban 1,6 millió egyenruhásunk van, de csak néhány százan szolgálnak közös egységekben. Több mint 93%-ban egyes nemzeti szervezetekhez tartoznak, és nem az EU-hoz, nem a NATO-hoz. Az összes oktatási infrastruktúra például ezek esetében abszolút nem megoldódott a közös fellépés, vagy a közös szervezés. Politikai okai vannak az akadályoknak. Az országok félnek a közös fellépéstől, félnek attól, hogyha megosztják az egységeiket egy másik országgal, akkor a másik kormány esetleg egy olyan háborúba viszi őket, amiből ők nem kívánnak részt venni. Aztán fordított hatástól is félnek, attól félnek, hogy e, felhagyják, elhagyják őket, tehát ők szeretnének valahol fölépni, viszont a partner egy közös egység esetében nem hajlandó velük együtt fölépni, amikor számukra pedig fontos lenne. Attól is félnek, hogy majd a partnerek költségeit kell nekik ők. Mindig is jelentős kihívás jelent az együttműködés, de ahogy a, ezelőtt is emlékeztetett minket a holland és a belga példára, aztán vannak egyéb pozitív példák is, hogy, hogy bizonyos országok jól teljesítenek, és más országok pedig nem. Az utóbbi években több tucat védelmi miniszterrel, tanácsadóval beszéltem, összesen 15 európai országból, és rákérdeztem a tapasztalatukra. És többféle kulcskérdést fedeztem fel a válaszok alapján, hogy mi is az, ami sikeresé tesz egy bizonyos fellépést. A tanulmányban szereplő minden aspektust nem tudok bemutatni most, de a legfontosabbakat szeretném említeni. Ugye nincsenek köbevésett szabályok, és a, nem arról van szó, hogy bizonyos pontokat ki kell pipálni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy az összevonás és megosztás sikeres. Na, először is az első fontos összetevő ahhoz, hogy sikeres legyen az összevonás és megosztás. Hasonló stratégiai, hasonló kultúra és háttérrel, hasonló hozzáállással rendelkező partnert kell találni. Ha nem, a franciák és a németek például Afganisztában nem tudták jól meg felhasználni a közös egységüket, mert más a felfogásuk, más a hozzáállásuk. A német védelmi miniszter emiatt a jövőben abszolút negatívan áll hozzá ahhoz, hogy bármit megosztom más országokkal de más következtetést is levonhattak volna, például azt, hogy egy hasonló gondolkozású partnerre kellett volna összeállni. Aztán például egy francia-belga közös fellépés lehet, hogy sokkal hatékonyabb és hatásosabb lenne, mert hasonló a hozzáállások a kultúrájuk. Aztán eh, a bizonyos ellátások tekintetében is eh, fontos, hogy a német gondolkodáshoz hasonló partnerrel álljanak össze. A második feltétel ahhoz, hogy sikeres legyen az együttműködés, fontos a kölcsönös bizalom hiszen itt merül fel az, hogy félnek attól, mindkét partner fél attól, hogy a másik partner esetek kilép egy fontos felépés során. A nemzeti terület védelme esetében ilyen helyzetben fontos, hogy a kiválasztott partner biztosítsa a támogatást minden feltételek között. Tehát a bizalom és a szolidaritás ezek azok a területek, ahol ugye érzékeny kérdések merülnek föl, biztonság. Egy norvég tiszt mondta nekem, hogy először a norvég területet akarjuk védeni, és majd utána az európai érdekeket. Ilyenfajta szolidaritási elvek alapján kellene itt az együttműködést kialakítani. A harmadik megjegyzés, amikor a résztvevő országok a különböző védelmi cégek esetében is hasonló feltételeket biztosítanak, akkor tud jól működni hiszen az ellátás vagy az infrastruktúra szempontjából megtakarítást jelenthet, jelenthet mindez. Viszont ez azt is jelenti, hogy bizonyos cégek nem fognak szerződéshez jutni. Az, hogy működjön az együttműködés, a veszteséget meg kell, hogy osszák a résztvevő országok, mert ha nem, például amikor a brit ipari képviselőkkel beszéltem, akkor sokan nem örültek a francia együttműködéssel, hiszen aggódtak amiatt, hogy a brit cégek nem lesznek sikeresek, a franciák sokkal protekcionistább módon lépnek fel a saját cégeik érdekében. És ezért lehet, hogy az Egyesült Királyságbeli cégek számára veszteséget fog jelenteni egy ilyenfajta együttműködés. Negyedik megjegyzés, a szándékok egyetemű megfogalmazása, ez rendkívül fontos. Campbell úr már rámutatott különböző okokra, amik alapján együtt tudnak működni országok egy egységes európai hadsereg felállításában gondolkoznak bizonyosok, mások a megtakarítás adhatják fontosan, aztán Ukrajnához közelebbi országok közös fellépése, aztán Macedónia, Törökország, Bulgária közös fellépése. Tehát sokféle oka lehet annak, hogy országok együttműködjenek. Viszont a különböző feltételek alapján a következetés is különböző lehet. Tehát, hogyha EU hadsereget akarunk felállítani, annak bizonyos más feltételei vannak. Hogyha pénzt akarunk megtakarítani, akkor arra kell koncentrálni, hogy például a, a készleteket kell közösen kialakítani. A kormányok, amikor együttműködésről döntenek, egyetemen kell, hogy megfogalmazzák, hogy miért teszik ezt meg. Így el lehet kerülni a nehézségeket, amikor ténylegesen döntéseket kell hozni az integrálandó kapacitásokról. Ötödik és utolsó megjegyzésem a korrupciás témához kapcsolódik. Gomez azt mondja, igaza van, a korrupció valódi probléma. Már korábban is szó volt erről, amikor a kormányok felállítanak egységeket, akkor természetesen a beszerzési eljárást is egyszerűsíteni akarják. Persze ez azt is jelenti, hogy a döntéshozatali hatalmat meg kell osztani, vagy akár teljesen át kell adni. Hogyha korrupciós vagy korrupt személyek vesznek ebben részt, akkor számukra ugye az összevonás és a megosztás negatív. Csökkenni fog a befolyásuk a kormányon, és így nem fogják támogatni a összevonás és megosztás. Elnök úr, ennyit szeretem volna elmondani az összevonásról és megosztásról. Természetesen hosszasabban is lehetne erről beszélni, de az általam említett tanulmányban részletes információkat fognak találni. Általános következtetéseket is szeretnénk megosztani önökkel a múlt alapján a jövőre vonatkozó tanulságok tekintetében. Véleményem szerint a jövő politikai szempontjából a legfontosabb következtetés, hogy sok szereplőnek kell együttműködni ahhoz, hogy az összevonás és megosztás sikeres legyen. A strukturális integráció valószínűleg kivétel fog maradni, és nem ez lesz az alapszabály. Csak Európa bizonyos részein sikeres ez, és ez nem biztos, hogy földrajzi területeket jelent, például stratégiai, hasonló stratégiai kultúra, hasonló ipari, struktúra és feltételek, nemzeti védelmi politikák hasonlósága, hasonló hozzáállás, bizalom, szolidaritás, nem sok ilyen országot lehet majd találni, valószínűleg a legszorosabb szomszédokra lehet csak szó. Ahelyett, hogy egy közös védelmi feladaton gondolkozunk, talán inkább bizonyos együttműködési szigeteket kellene kialakítani. Az ezredes úr nem értek ebben a témában egyetben, nagyon tisztelem a véleményét. Vannak bizonyos témák, amelyekben ugye nem értünk egyet, én szívesen megvitatom ezt. A regionális együttműködési szigetek mindenképpen ki fognak alakulni, és ki is alakulnak Franciaország és Egyesült Királyság, Benelux országok, északi országok, csehek, szlovákok, a szlovák védelmi miniszter támogatásával, aztán valószínűleg a dél-európai országok is egy hasonló szigetet tudnak kialakítani a jövőre vonatkozóan. Sok szereplőre van szükség, ezért a regionális alap a legjobb. Második előrejelzés. Ezek a szigetek milyen képességeket osszanak meg és vonjanak össze? Kit, kivel, mit? Hogyha nem bevethető forrásokról van szó, akkor kevésbé valószínű, hogy meg tudnak állapodni, mint hogyha bevethető források tekintetében akarják kialakítani az összevonás és megosztás francia, német példát erre tudjuk mondani, hogy soha nem tudnák használni egy olyan egységet, amelyet nem bevethető egységet alakítanának ki. Aztán itt persze fontos a karbantartás, az oktatás, az egyéb infrastruktúrák, vannak olyan infrastruktúrák, amelyeket köve, könnyebb kihasználni, hogyha integrált a megközelítés. Az integrációs akadályok régiónként eltérőek. Ezek a szigetek mind különbözőek lesznek. Hogyha lesz egy érvényes EU összevonási politika, akkor olyan stratégiákat kell kialakítani, amelyek Európa ezen részeinek felelnek meg. Például a Németországnak negatív a tapasztalata, ezért itt a nem bevetendő egységekre kell koncentrálni. Egyesült Királyság Franciaország esetében például a határon átnyúló együttműködés és a védelmi cégek integrálása lenne fontos. Egyébként ez a rakéta szektorban már meg is valósul. Úgy gondolom, hogy a jövőben ez fontos lehet. A Cseh Köztársaság Szlovákia már megkezdték a tárgyalásokat az összevonásra és megosztástól, és föl kell, hogy mérjék, hogy hol a legjobb a megtakarítás, és a politikai célokat hol tudják a legjobban szolgálni. Partnerségi megállapodás már kialakult az északi együttműködés esetében. Valószínűleg bizonyos infrastruktúrokat össze fognak vonni, és közös egységeket fognak felállítani. Negyedik megjegyzés a kormányoknak nem kéne megpróbálni saját csapatokat felállítani. Az szigetek bizonyos eltérő mélységben fognak együttműködést kialakítani. A britek és a Franciaország valószínűleg nagy önállóságot tudnak kialakítani, és még a jelenlegi költségvetéssel is valószínűleg megfelelő méretű és bevethető csapatokat tudnak felállítani. Kisebb, közepes országok esetében fontosabb lesz a bizalom és a szolidaritás, így talán mélyebb lesz az együttműködés, de megmondom őszintén, hogy kevesebb választási lehetőségük is van, hiszen a kisebb, közepes méretű országok vagy megosztják bizonyos eszközeiket, és összevonják ezeket, vagy egyszerűen el fogják veszíteni, hiszen nem lesz meg a pénzük a fenntartásra. Elnök úr, mielőtt az ajánlásákra rátérnek az EU számára, elmondanám, hogy ha bármilyen vitát folytatunk az összevonásról és a megosztásról, gondolkodnunk el az ipar fejével is. Hogyha cégek nem tudnak nemzeti szinten fölépni, akkor legrosszabb esetben akár lobbizhatnak is az együttműködés ellen, mert félnek attól, hogy elveszítik az üzleti lehetőségeiket. A kormányoknak el kell osztani az aggájaikat, és konszolidáltabb ipari alapot és feltételeket kell kialakítsanak. Ennek úr néhány specifikus ajánlással élnek az EU számára bizonyára megértették, hogy én a tagállamok szerepét hangsúlyoztam a beszámolomban, és nem az EU-t. Úgy gondolom, hogy az EU szerepe korlátozott kell, hogy legyen. A kormányok meghatározva kell, hogy legyenek a szuverenitás fenntartása tekintetében katonai területen. És ez a valóság a következő években is. Ennek ellenére persze az EU nagyon hasznos dolgokat tehet többféle kategóriában. Ösztönzők kialakítása, akadályok eltávolítása, kapacitáskezelés a mentalitás változtatása. Hát ez a legnagyobb akadálya a tudatlanság. Mindenki támogatja az összevonást és megosztást, de a gyakorlatban senki, vagy kevesen tudják, hogy hogy kell ezt megtenni. Az EU ebben tud segíteni, hiszen regionális ösztönzőket tud kialakítani, rendszeresen adatokat tud gyűjteni, az elmúlt projekteknél meg kell vizsgálni, hogy miért voltak sikeresek, vagy a más projektek miért nem voltak sikeresek fontosak ezek a tanulságok a jövőbeni stratégiák kialakítása tekintetében. Aztán az EU szintjén ezeket terjeszteni kell. Itt integrált része lehet az EU fellépésnek az összevonás és a megosztás. Második terület az EU számára az ösztönzők kialakítása. Ez a legfontosabb feladata az EU-nak állandó együttműködés, esetleg integráció támogatása megtörtént, de ez nem valósult meg. A hat hónapos rotációs rendszert alakítottak ki a lengyel kormánynak, talán igaza volt, hogy például három évente ugyanazok a partnerekkel kellene az együttműködést kialakítani. Például a balti országokkal, ugye állandó alapon együtt lehetne működnie a lengyeleknek aztán negyedik ajánlás, akadályok eltávolítása. Ez már most is megtörténik. Úgy gondolom, hogy a beszerzési irányelv, a védelmi beszerzési irányelv egy nagyon fontos eszköz lesz. Határon átnyúló kereskedelmet ösztönzi, erről is lehet beszélni, esetleg lehetne harmonizálni a védelmi iparhoz való hozzáállást a tagállamok részéről az irányelvet köve, be, érvénybe lépését követően talán a bizonyos protekcionista állami hajlamokat le lehet törni. Ennek kedvező hatása lesz az összevonásra és a megosztásra. A cégek jobban meg fognak felelni az EU feltételeknek. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Az együttműködési szigetek nem lépnek ellenében, és nincsenek ellenében az általános EU együttműködés megerősítésének. Én azért hangsúlyozom a regionális együttműködést, mert a valóságot nem hagyhatjuk szemen kívül. Egyrészt a katonai igények és a katonai felkészültségei ezeknek az országoknak a regiónként jelentősen eltér és ezért a regionális specifikumokat és a közös feltételeket figyelembe kell venni a tényleges feltételeket figyelembe véve úgy gondolom, hogy a regionális együttműködés mutatja a jövő útját. A részvevő országok katonailag erősebbek lesznek, és így maga az egész EU is jobban fel fog készülni a jövő kihívásaira. Thank you, Mr. Moore. Köszönöm szépen, megadom uh, Muir úrnak a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást én is, hogy itt felszólalhatok. Graham Muir vagyok, az Európai Védelmi Ügynökséget képviselem, és a panelistákkal összevetve én nem egy agytröztől jövök, nem egy kutató vagyok, hanem egy EU ügynökséget képviselek. Ezért tehát lehet, hogy prózaibb lesz az én előadásom, mint a többieké, de az ügynökség egy gyakorlati munkát végző ügynökség. Elmondom, hogy mit végzünk mi az összevonás és megosztás területén. Az önök albizottsága persze jól ismeri az Európai Védelmi Ügynökséget, és a mi vezetőnk néhány hónappal ezelőtt járt önöknél a sedében meghallgatásom. A pulling and sharing nagyon magasan szerepel az EU prioritási listáján, és ahogyan Kulman tábornok úr mondta, nem új dolog az összevonás és a megosztás. A védelmi ügynökség nem, állat, nem állíthatja azt, hogy hosszú ideig működik, de 7 éve már működünk is. Azóta valóban különböző módozatokon hajtottuk végre az összevonás és megosztás politikáját, erről szeretnék beszámolni. Figyelembe véve, hogy egy nagyon kis ügynökség vagyunk, csak 120 dolgoznak nálunk, és nagyon szerény a költségvetésünk is. Ahogyan a korábban felszólalók már mondták, a múltban az összevonás és megosztási ket néha szükség szülte, néha pedig adhok módon jöttek létre. Ma vélhetőleg arra van szükségünk, és erről az előttem szólók is beszéltek, hogy hosszú távú megközelítést alkalmazzunk. Úgy hiszem, hogy a két előttem szóló észrevételei nem zárják ki egymást, egyébként én nem vagyok egy elkötelezett, eh, egyik vagy másik oldal elkötelezettje sem, hanem nagyon is kiegyensúlyozhatók ezek a vélemények. Tehát úgy gondolom, hogy a tagállamoknak kell meghozni a döntést, hogy mit osztanak meg, és kivel osztanak meg. Mi az ügynökségben pontosan tudjuk, hogy nincsen egy egységes megosztás és összevonási modell, nincs egy olyan modell, amely mindenkinek alkalmas van és jó volna. És talán ebben segíthet az ügynökség, és ezt próbálom elmagyarázni, hogy hogyan, miként. Egyrészt. Az ügynökség az egyetlen olyan ügynökség, amelyet az Európai Szerződés név szerint megemlít, és az egyetlen ügynökség, amelynek a steering boardja, az igazgató testülete a védelmi miniszterek ülése ezért tehát sajátos intézményi pozícióban van az Európai Védelmi Ügynökség, és nagyon nagy politikai jelentőséget is tulajdonít neki ez az intézményes tény. Másrészt az ügynökség a készenléti felkészülés minden más területét is lefedi, ipari együttműködést az egyik végletben, kutatást a másik végletben, és minden más közötte lévő együttműködés is bele tartozik az ügynökség szerepébe. Az ügynökség karcsú, rugalmas és rugalmasságunk abban is megjelenik, ahogyan a projektjeinket üzemeltetjük, működtetjük. Két típusú projektünk van. Van egy opt-out megközelítés, ahol a tagállamok részt vesznek, ha csak nem döntenek úgy, hogy nem vesznek részt, nem optolnak ott. Ez az egyik modell, a másik meg az opt-in, amelynek során két tagállam elegendő, hogy elindítsák az együttműködést, és a többi tagállamok beoptolhatnak, azaz részt vehetnek az együttműködésben. Hát egy ilyen kulináris meg, allegóriát használva alakart megközelítéssel dolgozunk, tehát a tagállamok um, megfogalmazzák a sajátos érdekeiket a sajátos projektekben, és ők döntenek arról a la carte, kvázi, hogy uh, hogyan működnek együtt uh, egymással, illetve a védelmi ügynökséggel. Nos, ez az carte megközelítés mindent elmond az összevonás és a megosztás kérdéséről egy dióhéjban. Tehát ezt csináljuk, ez a munkánk lényege. És így voltak éppen forgatókorongá váltunk. Az Európai Védelmi Ügynökség az összevonás és megosztás forgatókorongjává, vagy angolul habia vált. Nem habiává, hanem habia vált. Nagyon fontos, hogy az olyan nagy elvárásokat megfogalmazó helyszínek, mint Afganisztán, megerősítsék az együttműködést, például a helikopteres együttműködést, vagy pedig a robbanószerek felismerését szolgáló laboratóriumok ilyen közös pooling sharing projektekben jöttek létre, de ugye az európai légi szállítási flotta létrehozása egy sokkal ambiciósabb terv. Többen szóltak előttem az iparról, és hangsúlyozták, hogy milyen fontos, hogy az ipar fejlődjön. Nos, ezt mi is felismerjük az ügynökségben, nagyon fontosnak is tartjuk ezt. Nincsen persze végleges válaszunk, hogy is volna. De tudjuk, hogy be kell vonnunk az ipart, és ennek következtében, és így néhány hónappal ezelőtt mi magunk, a Védelmi Ügynökség egy workshopot szerveztünk az védelmi ipar képviselőivel, arról, hogy milyen kihatásai vannak a pool, pooling and sharingnek. Pozitív kihatásai is, is lehetnek ennek például, hogyha a tagállamok úgy döntenek kollektív módon, hogy támogató szolgáltatásokat vonnak össze és osztanak meg. Ebben az esetben persze az ipar végrehajthatja ezeket a szolgáltatásokat. Mondjuk um, az uh, élelmezést. Banálisnak tűnhet ez, de ahogyan Valacek úr beszélt, itt nem csak a hattápról van szó, hanem sok más kérdésről is, hiszen eh, itt nagy megtakarításokat érhetünk el azért, hogy a forrásokat, eh, melyek szűkösen állnak rendelkezésre, valóban jó célra használhassuk, és az igazi nagy kihívásokat jelentő hadszintereken tudjuk őket megfelelően alkalmazni. Az összevonás és a megosztás, tehát nem csak az elméjét tett együttműködésről szól. Tudom persze, hogy ezt szeretné mindenki gondolni, ez a legnépszerűbb gondolat, de mi az ügynökségnél felismertük, hogy minél nagyobb az összevonás és a megosztás, annál magasabb szintű interoperabilitást lehet elérni. Ez pedig eszenciális. Hogyha arra gondolunk, hogy milyen különböző öm, szerkezetek, berendezések, öm, technikák vannak az egyes tagállamokban, amelyek öm, nem interoperabilisek, tehát a, ha nagyobb lesz az összevonás és megosztási ért mélysége, akkor interoperábilisabb lesznek a technikák, és ilyen módon hatékonyabban tudunk fellépni. Ami pedig az ügynökséget illeti, a steering boardban, az irányító testületben május 23-án találkoztak a miniszterek, és azzal bíztak meg bennünket, hogy folytassuk a munkát. Így például pont a, azt tesszük, amiről dr. Balacsek is beszélt néhány perccel ezelőtt, mégpedig a legjobb gyakorlatokat keresünk majd meg, tanulni akarunk majd a hibákból, illetve a megosztás, az összevonás és megosztás korábbi tapasztalatait próbáljuk majd levonni. És igyekszünk a tagállamoknak majd példát adni arról, hogy mi működik jól, mi működik kevésbé jól, és mi tekinthető abszolút katasztrofának, de biztos vagyok benne, hogy ebből nagyon kevés volt. Két-három rövid észrevétellel szeretném lezárni, lekerekíteni mondandómat. Ahogyan épp az imént említettem, az ügynökség úgy gondolja, hogy az egyes akadályok a pooling, pooling and sharing előtt álló akadályok megszüntethetőek úgy, hogy tanulunk a múlt hibáiból. Ahogy mondtam, meghatározhatjuk a legjobb gyakorlatokat, tanulhatunk ebből, és meghatározhatjuk a legfontosabb transzverzális ügyeket, például az ellátás biztonsága, vagy az interdependencia, és az interoperabilitás kérdése, hogy csak két intereszót mondjak. Mindenképpen tanulhatunk ebből, és Kolmon tábornok úr is hangsúlyozta, hogy fontos, hogy magas szintű politikai támogatást élvezenek a kezdeményezések. Folytatjuk a munkát ezeken a területeken, persze tudunk segíteni, de azzal szeretném zárni mondandómat, hogy elmondom, hogy az ügynökség kvázi a, tula- a tagállamok tulajdonában áll. 26 résztvevő tagállam fizeti a költségvetés 100%-át. Nem vagyunk szupranacionális testület, részvényeseink vannak. És persze ezeken az ügyökön fogunk dolgozni, de a dolog döntéseit, az összevonás és megosztásról hozott döntéseket továbbra is a tagállamok hozzák meg szuverén módon. Köszönöm szépen. Thank you. We don't have any questions. Köszönöm szépen. Nincsen kérdés, de itt van Gáler úr, parancsoljon. Äh, Először is nagyon köszönöm a három előadónknak, és én jó néhány dolgot feljegyeztem magamnak a meghallgatást. Tulajdonképpen egy kezdetnek is tekinthetjük a célból, hogy a bizottságunkban, albizottságunkban jelentést fogunk készíteni erről, hiszen nagyon sok anyagot kaptunk ezzel kapcsolatban, és a rendkívül sok motivációról hallhattunk, a határokat is megtudhattuk ezen a területen, és a lehető legjobb opciókat is megismerhettük az előadásokból, amik működő opciók lehetnének. És az előadóink bizonyos fokig a perspektíváinkat a régi tagállamok részéről, annélkül, hogy ezt kimondták volna, ábrázolták. És érdekes, hogy az új tagállamoknak az ambíciói néha eltérnek a régi tagállamokétól. Tehát talán ez az idő tartamtól függ. Tehát hát kérd, kérdezzem meg, hogy lehet, hogy az a régi vagy az új tagállamok ambicionáltabbak egymáshoz képest? Tehát mit gondol, hogy akár a lengyel elnökség alatt majd tapasztalhatunk-e bizonyos előrelépés ezen a téren? Nagyobb igényekkel fog-e fellépni talán a lengyel elnökség? Mit gondolnak tanácsi oldalról? Tapasztalhatunk-e majd valami ilyesmit a következő fél évben? A pooling és sharing kérdését, azt általában egy lélegzet alatt említették az előadóink, de pedig a gyakorlatban azért ez egy kicsit máshogy néz ki gyakran. Hát kérdezem meg, hogy mi az önök véleménye, hogy ö, a poolinggal kapcsolatban, ö, hogyha mindenki valamit bedob a közösbe, akkor mit gondolnak? Számíthatunk-e előrelépésre? A sharing kapcsolatban hát azt gondolom, hogy, hogy az egy, valakinek mindene megvan, a többiek azok pedig ö, ö, együttműködnek, és akkor talán mindenki ebből ö, előnyhöz juthat. Melyik megoldás lehetne önök szerint az optimálisabb? És ide a felé szeretnék egy specifikus kérdést feltenni, ugyanis itt a parlamentben azt látjuk, hogy az európai intézmények részéről egy európai koordinációs intézményről van szó, aki saját javaslatokat is tesz, tehát nem csak javaslatokra reagál, hanem ő saját maga is kidolgoz regionálisan működő javaslatokat is, és hát nyilván ezeket a témákat viszont talán lehet először korlátozni regionálisan működő modellekre, de ez után, hogyha európai szinten szeretnénk működő képes megoldásokat látni, akkor az lenne a jó, hogyha az édán keresztül Esten asszony szintjén akár konkrét javaslatok érkeznének azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne eljárni ezen a téren, és nem csak egyszerűen megvárnánk, hogy hát, ha mégis valahogy bizonyos tagállamok majd egymásra találnak. Tehát az ÉDA esetében látnak -e erre lehetőséget, hogy esetleg van-e politikai hajlandóság Eston asszony részéről ez irányba. Köszönöm. Mr. Gomez. Köszönöm, Gomez asszony. Of course I do subscribe to the... Teljesen egyetértek azzal a kérdéssel, amit Galleről feltett. És szeretném hozzátenni, hogy úgy gondolom, hogy a technikai együttműködés is rendkívül fontos, nem csak a Valásek úr által említettek miatt, hiszen a, az összevonás és megosztás szempontjából, hanem hát itt vagyunk ebben a gazdasági válságban, ebben a borzasztó politikai és pénzügyi deficittel, finanszíroznunk kell a védelmi politikát, a biztonságot, és politikusokként nem állhatunk az állampolgárok elé, és nem kérhetjük azt, hogy a biztonságot és a védelmet finanszírozzák, ha nem hisznek abban, hogy ez megéri a mi biztonságunk szempontjából, sőt, hogyha úgy gondolják, hogy teljesen mindenki korrupt. Olyan országban, mint az én hazám, Portugáliában az utóbbi években az összes védelmi szerződés áthatotta a korrupció, és ez nem portugál probléma, ez európai probléma, nem csak Portugália korrupt, a beszállítók németek, franciák, amerikaiak. Mindegyik esetben valós probléma korrupció. Ez egy központi kérdés. És kérnünk kell az állampolgárainktól, hogy támogassák ezeket a kiadásokat. A politikai döntéshozók valójában pénzt kérnek az állampolgároktól azért, hogy a védelmet és a biztonságot finanszírozni lehessen. A következő lenne a kérdésem. Az összes területen, amit bemutatott, mint prioritást jelentő területek az Európai Védelmi Ügynökség összevonás és megosztás szempontjából fontos területeként mutatta be ezeket. Hol történt előmozdás, és hol nem történt semmi? És melyik terület kellene, hogy prioritást élvezzen jelenleg? Még egy kérdésem lenne. Persze tudom, hogy ebben a kontextusban, és azt is értem, hogy mit kell most hangsúlyozni, hogyha semmi, hogy itt semmi nem történik a nemzeti szuverenitás ellenében, most ez a feladat, ezt kell hangsúlyozni. De nem lenne logikus megkérni azt a két tagállamot, az egyiket, amely a legtöbb pénzt költi védelemre és biztonságra, hogy az ő nukleáris programjuk nál ugye a szuverenitás, nemzeti szuverenitás, vagy az egót, ez, itt, ezekben a területeken nem lehet érinteni, nem lehet beleszólni, amikor erről döntenek. Hát ez a legutóbbi francia-brit deal Nincs ebben egy bizonyos implicit felismerés és elismerése annak, hogy mindaz a pénz, amit a nukleáris programokra költöttek, az egyáltalán nem érte meg. Végül. Müller úrhoz szeretném feltenni ezt a kérdést. In this predicament now, without money for investing in security. Ugye a védelmi és biztonsági programokba történő befektetés, gazdasági válság, ezek a kontextusok. Hát mit látunk itt, a, amikor a kínaiak felvásárolnak Európában, valójában hozzáférnek a technológiánkhoz, ahhoz, amit bizonyos európai országok fejlesztettek ki a védelem és a biztonság területén. Köszönöm. Campbell úr. Uh, thank you, Mr. Chairman. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm a vitában résztvevők szakértelmét. Az egész délután úgy sikerült eltöltönünk, hogy egy nagy szervezetet nem említettünk meg, amelynek főhadiszállása a központja Brüsszelben van, amely az összevonás és megosztás területén elég jól szerepelt idáig. A nato nem említettük. Kérdezem a vita résztvevőit, hogyha tényleg ilyen eh, kevés pénz áll rendelkezésünkre és költségtakarékosak akarunk lenni, akkor nem kellene a párhuzamosságokat elkerülni, a NATO-val való párhuzamosságok létrehozását elkerülni, hiszen ezen akciók, ezen bevetések gyakran átfedéseket mutatnak azt kérdezem önöktől, hogy nincs-e olyan benyomásuk, hogy az EU bizonyos kezdeményezései gyakran átfedik a NATO fellépéseit, és hogy nem egy olyan ügye ezzel, amelyel foglalkozni kell. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and uh, uh, perhaps I will give the answers in the inverse. Köszönöm szépen. Uh, fordított sorrendben teszem fel a kérdéseimet, elnök úr. Először is Uh, pooling and sharing, and I think that in my speech I also made reference to the... Azaz, tehát fordított uh, sorrendben adom meg a választ a kérdésekre. Mondtam már az előadásom során, hogy a, a KVBP és a NATO között nincsen versengés. Voltak éppen, tehát kitűnően uh, működik a NATO a pooling és sharing területén, és um, Minnyáján tudjuk, hogy a NATO nem egy supranacionális um, egysége, és az Európai Unió pedig több színű. Tehát ha valami történik a NATO-ban, azért történik, mert az országok ezt el akarják érni így döntöttek. Tehát a pooling and sharing, az összevonás és a megosztás nagyon jól működik a NATO-ban, és nagyon jól működik például a standardizáció. Kitűnő eredményeket értünk így el. The two, within the two organizations, for instance, the MILREPs in NATO are also MILREPs in the Military Committee of the Europe. A NATO tehát az Európai Unió katonai közösségében is nagy elismerésnek ér, él, ezt élvez, és a NATO használ egy normát, és az Európai Unió is használja. Tehát ez nem duplikáció, nem párhuzamosság, hanem pontosan a párhuzamosság kiküszöbölése. Az állandó főhadiszállás is egy nagyon jó példáját adja ennek. Minden egyet szervezet, amely katonai eh, fellépésen gondolkozik. Eh, először is az állandó katonai főhadiszállást létre Ez volt az ENSZ-ben, így az NATO-ban, és most pedig az Európai Unióban ugyanakkor 5-6 operacionális főhadiszállásunk van. Éppen ezért tehát nagyon fontos, hogy egy folyamatos operacionális főhadiszállást hozzunk létre az Európai Unióban, és így még a párbeszédet is megőrizhessük a NATO és az Európai Unió döntéshozói között. Mit akarok hát mondani? Egy kérést. Kérem, felejtsék el ezt a régi nótát, hogy dönteni kell a NATO és az Európai Unió között. Nem, nem kell dönteni. Valóban a készségekről van szó. Készségre van szükségünk, katonai képességekre, és látni kell a hiányosságainkat is hiszen minnyájunknak vannak hiányosságaink, főleg stratégiai szinten az Európai Unióban, és ezek túlmutatnak az egyes ország kapacitásain. Az üzenetem nagyon ügye, világos, kapcsolódjunk össze, dolgozunk együtt, vagy pedig lemaradunk véglegesen. Hogyha már rendelkezésre áll, rendelkezésünkre áll majd ez a katonai készség és képesség, akkor mire használjuk ezt majd? Hát van egy európai stratégiánk, és ez világosan beszél. A krízis határozza meg azt a szervezetet, amelyen legjobban képes lesz a krízist megoldani. A mi katonai képességeinket eh, az ENSZ keretén belül is használhatjuk majd. A NATO keretén belül is, ahogy ez már ma is megtörténik mindkét esetben, vagy pedig autonóm beavatkozások, akciók során is felhasználhatjuk, azt is erre is több példa volt. Erről szól a játék, erről szól a történet. Még egyszer mondom, nincsen versengés, még átfedés sincsen az egyes szereplők között, de tehát valóban itt az ideje annak, hogy közösen válvetve dolgozzunk és lépjünk fel. Beszámolhatok sikerről is, és itt az EDA sikeréről szeretnék beszélni. Ugye itt az Európai Parlament épületében és az Európai Védelmi Ügynökség, az EDA közgyűlése során nagyon világos volt, hogy mi a feladat. És az Európai Védelmi Ügynökség nem azért állt fel, nem ezért segített a parlament is életre, hogy technikai kérdésekkel foglalkozzon csupán, hiszen az EDA, az Európai Védelmi Ügynökség tevékenységéről sokat hallottunk ma dél, délután, és hallottunk arról, hogy mit kell tenni technikai szinten. De ez nem felel meg az Európai Védelmi Ügynökség felállításakor meg létező magas szintű elvárásoknak. Nem a védelmi ügynökséget kell ezzel vádolni. Hát ki van az igazgatók tanácsában, ugye főképviselő, és a, a boardban pedig a védelmi miniszterek dolgoznak. Tehát valószínűleg át kell tekinteni feladatokat. Hiszen idáig egy hangúan működött a döntés. Ha egyetlen ország nemet mondott, akkor megakadályozta az előrehaladást. Lehet, hogy bizonyos országok kicsit gyorsabban, kicsit határozottabban akarnak előrelépni az együttműködésben, és ezt lehetővé kell tenni. Végezetül, tehát úgy gondolom, hogy rajtunk múlink minden itt Európában. Feleljünk meg az elvárásoknak, az ambícióknak, és használjuk az ideig kidolgozott eszközöket azon cél érdekében, amelyet cél ezen eszközök szolgálnak. Utolsó észrevétel. Gáler úrnak mondom ezt. Itt uh, ugye az összevonás és a megosztás hoz még tartozik egy harmadik elem, a specializáció. Ez egy trióként működik, az összevonás, a pooling nagyon jó eredményekre vezethet. Hogyha a, összevontuk, akkor meg is kell osztani ezeket az összevont forrásokat. És ha már ilyen szorosan együttműködünk, és valóban ugyanolyan módon közelítjük meg a kérdéseket, ugyanaz a filozófiánk, kultúránk működik, akkor és nem félünk attól, hogy a megosztás, a szuverenitásomat veszélyezteti, és ebben az esetben specializálódhatunk is. Ez nem jelent semmilyen veszélyt, csak azt kell biztosítani, hogy ne nemzeti szinten specializálódjunk, hiszen ez azt jelenti, hogy minden egyes országnak de facto vétója volna, ez pedig komoly problémákkal járna. Úgy gondolom tehát, hogy az összevonás és a megosztáshoz egy harmadik elem is tartozik, ez pedig a specializáció. Más-más feltételei vannak mindegyik elem sikerének, de a három elem összekapcsolódik, és a három elem biztosítja a közös sikert. Úgy gondolom tehát, hogy a pooling, a sharing, a specialization, az a három elem, az összevonás, a megosztás és a specializáció, amely sikerzáloga. Kezdjük el a munkát lassan, óvatosan. De már mondtam előadásomban, hogy a regionális összevonás és megosztás ígéretesnek néz ki, ez. együttműködés szigetei jól van, lehet, hogy ez az első lépés, amelyet meg kell tennünk. Lehet, hogy így tudunk előrelépni jelentősen, de ne felejtsük el, hogy ez nem elegendő. Tovább kell lépnünk. És stratégiai hiányosságainkkal is törődni kell, ez pedig bizony hosszabb távú feladat, de hát annyi idő már nem áll rendelkezésünkre. Amikor Jugoszlávia ügyében még hosszú távra gondolkoztunk, és azt mondtuk, hogy tíz éven belül biztosítani kell, a stratégiai hiányosságainkat kiköszöböljük Ez hát tíz év letelt. A hosszabb idő, a hosszabb futamidő is most van azonnal. Azonnal kell lépni. Igen, parancsoljam. Nos, köszönöm szépen. Hadd folytassam ott, ahol Kolman um, tábornok úr fejezte be a regionális és az Európa szintű pooling és sharing kérdése kapcsán. Ugye ezzel foglalkoztunk ezzel a kérdés a ma délután, sőt teljesen egyetértek önnel. Valóban kapacitás alapú pooling és sharingre van szükség. Líbia mutatja meg, hogy konkrét eh, kapacitásokra van szükségünk. Ezeket meg kell határoznunk, és utána pedig az országok egy közös alapra kell, hogy ezt tegyék ezeket, és ezt eh, pullolt és serrelt alapon eh, egyszerűbb eh, végrehajtani, mint egyéni alapon. Ez a megközelítés feltételezi persze, hogy új pénz kerül a rendszerbe, amelyet a készségek megteremtésére fordítunk, már pedig ez nem a valóság. Mi több, vannak olyan EU tagállamok, ahol 15%-kal, 50%-kal csökkentették a védelmi költségvetést, ország ez. Nincsen új pénz, vannak országok, ahol 10 meg annál több százalékkal csökkentették az védelmi költségvetést. Éppen ezért tehát érdemes szekvenciálisan eljárni. Let's look at the infrastructure, the capability. Mi mellett érvelek? Hát eh, lépjünk lépésről lépésre, intelligensen, hogyha egy európai központban ülök, és látom, hogy két-három ország ugyanazzal a szimulátorral dolgozik, akkor tényleg meg kell kérdezni, van szükség ennyi szimulátorra? Lehet, hogy nekem csak 5 óra szimulációs időre van szükségem. Miért nem púlolhatjuk az eszeteket, meg az infrastruktúrát? Tehát miért nem vonhatjuk össze a forrásokat és az eszközeket. És hogyha megtakarítottuk a pénzt, akkor az új kapacitásokra koncentrálhatunk, és itt egyetértek a tábornok úrral, hogy különböző konfigurációkat kell különböző országok számára kitalálni, de valóban lehet, hogy a regionális megközelítés jelentheti az együttműködés alapját kitűnő kérdést tettek fel a NATO-ra. Nem azért nem beszéltem a NATO-val, mert nem gondolom, hogy nem volna szerepe, nem, hanem azért, mert a védelmi öm, tanácsosoknak holnap tartok a NATO-ról egy előadást. nem akartam a két dolgot összekeverni, de úgy gondolom, hogy a két intézmény komplementer, és mindegyik hozzájárulhat a maga módon, módján az eredményekhez. A NATO nagyon intrúzív és jól kidolgozott védelmi tervekkel rendelkezik, ugye említem a kérdőíveket, és így a pooling, pooling és sharing tapasztalatait is le lehet vonni, és meghatározhatjuk az egyes regionális lehetőségeket is. A NATO védelmi tevékenys tervezésében a regionalitás elvét érvényesíti, megvizsgálja, hogy az egyes régiók milyen lehetőséget kínálnak az együttműködésre, az összevonás és a megosztás számára. És így nem csak a régiókban, hanem az összevont és megosztott nagy egységben is tudnak dolgozni. Úgy gondolom tehát, hogy mind az EU és mind a NATO púlolhat és sárolhat, összevonhat és megoszthat, és a pozitív duplikáció bizonyos esetekben nem is olyan rossz. Feltettek még egy kérdést a korrupció kapcsán. Hát egyetértek Gomes asszony által mondottakkal valóban. A korrupció nevetségesé teszi a kétszázalékos GDP célt. Mit, ért, mit ér ez a kétszázalékos célkitűzés, hogyha a kétszázalék 50, 50 százalékát ellopják a szereplők? Tehát nem is csak az a kérdés, hogy mennyi közpénzt fordítunk a védelmi kiadásokra, hanem hogy milyen minőségben használjuk fel ezeket a pénzeszközöket. Úgy hiszem, hogy az EU sokat tehet itt, lehet, hogy a NATO-nak is van itt még házi feladata. Például a NATO-t felszólítom a tanulmányokban, hogy a közös befektetési alapból vonja meg a pénzt azon <clears throat> országok vagy projektek esetében, ahol felmerül a korrupció gyanúja. Utolsó kérdésre válaszolok, bár elnézést kérek, hogy nem mindenre válaszoltam. Az kérdés az volt, hogy az új tagállamok ambíciózusak-e az összevonás és megosztás területén. Nos, úgy gondolom, hogy olyan nagy különbség van az egyes tagállamok között, hogy nem lehet itt csak régi és új tagállamokat megkülönböztetni egymástól. Lengyelország prioritásait átalakította, és ez például örvendetes, hogy így sikerül a, esetleg a elmélyített integráció mellett dolgozni. Nos, lengyel kollégáimmal való konzultáció során levontam azt a tanulságot, hogy nem eléggé elégedettek az, egy, az EDA munkájával, illetve azzal, hogy az Európai Védelmi Ügynökség hogy vonta le a múlt poolingjainak, sharingjainak a tanulságait. Gondoljunk a Benelux országokra. Franciaország, Nagy-Britannia együttműködésére, vagy az északi országok együttműködésére. Franciaországnak és Nagy-Britanniának is poolingre és sharingre van szüksége, és talán a csehek, a szlovákok egyre inkább gondolkoznak a közös poolban, meg serben, de Közép-Európában még van munka, amit el lehet végezni. Gomes asszony ugye a Portugália megközelítéséről beszélt, de én úgy gondolom, hogy az EU térképén az összevonás és megosztás tekintetében még vannak lehetőségek. Parancsolja, még ön is megkapja egy rövid észrevételre meg a szót. Szeretnék gratulálni a panelnek a nagyon professzionális vitához itt az albizottságban. Tudják, hogy mostanáig, amikor fel akartunk mérni valamit, amikor az összevonásról és a megosztásról gyakran beszéltünk. Igazából a francia és Egyesült Királyságbeli kapcsolat tekintetében merült föl konkrétan ez az összevonás és megosztás, viszont ez egy speciális eset, úgyhogy nem lehet ebből általános következtetéseket levonni. Ugyanakkor van értelme, a regionális megközelítésnek is van értelme, ez korrekt? Aztán az az igény, hogy hat, hasonló kultúrái legyenek az együttműködő országoknak, az is korrekt, tehát a francia-brit példa esetében ugye sokat több náluk is a közös dolog, mint például mondjuk Németország esetében, ami alapvetően mindig egy kontinentális hatalom volt. Viszont például Belgium és Románia is ugyanabba a kategóriába kerülhet többé-kevésbé. Persze Belgium magasabb szinten van, mint Románia, de hát azért nagyjából ugyanabban a kultúrahoz tartoznak, vagy de köztünk van egy teljes kontinens, abszolút mások a hagyományok. Úgyhogy itt megint vissza kell, hogy lépjünk az eredeti témára. De mi is történt? A belső problémákra koncentráltunk, ezért teljesen elhanyagoltuk azt az igényt, hogy akár regionálisan is közösen alakítsunk ki a tagállamokkal legalább egy hasonló vagy egy közös nevező alapuló megközelítését a helyzeteknek. Persze olyan országok, mint Egyesült Királyság, Franciaország, akiknek a libiai helyzetben fel kellett lépniük. Persze, hogy összevonnak és megosztanak, közösen lépnek fel a Kathafi erőkkel szemben. De a mi a Románia, Bulgária, Görögország és más országokkal, Nyugat-Balkánon, vagy észak felé, Magyarország. Nekünk mit kell tennünk ebben? Fontos számunkra. Újra kell gondolnunk a helyzetet, újra fel kell hívni az országok vezetőinek a figyelmét, arra az igényre, hogy továbbra is szükséges a befektetés, általában a védelemre oda kell figyelni. Előttem vannak az adatok, mindannyian megkaptuk ezt a füzetet, és a mellékletben lévő adatok 2010-esek a legfrissebb adatok. Addig a helyzet nem javult, sőt, sokszor rosszabbodott. Például arról nem is akarok beszélni, hogy egy olyan ország számára, ahol a kormány a kisebbségeket ösztönzi. A más szomszédos országokban élő kisebbségeket arra ösztönzi, hogy, hogy bizonyos módon lépjenek föl bizonyos javaslatok esetén. Ha ez a helyes út, és én úgy gondolom, hogy ez az, sőt, nincs is más lehetőségünk nagyon, de arra is kell gondolni, hogy konkrétan politikai szinten mit is tehetünk azért, hogy újra felhívjuk a figyelmet, elsősorban a lakosság figyelmét, hiszen a lakosság majd befolyásolja a vezetőket. Tehát, hogy legalábbis egy minimális figyelmet szenteljenek a védelemre. Néha ez, ez nem valósul meg. Ezt is figyelembe kell vennünk. Amikor a régiókról beszélünk, komolyan Figyelme kell venni a régiónak a speciális feltételeit. Megvalósítható, lehetséges, elérhető, és hogyan? Úgy gondolom, hogy mindkét szervezet, EU és a NATO is elveszítette azt a képességét, hogy mobilizálja a tagjait arra, hogy hozzájáruljanak egy bizonyos szintű védelem föntartásához. Ezt is fontosnak tartottam megjegyezni. Köszönöm. Um, thank you. I think there were... Köszönöm szépen. Négy kérdés vonatkozik közvetlen az én témámra. Ha bármelyiket elvesztettem volna, akkor kérem, hogy emlékeztessenek rá. Kezdeném Cameron úr, Cameron úr kérdésével a NATO-ról. Teljesen igazabban, sőt, ezt említenem kellett volna. Egyszerűen elfelejtettem, ez az én hibám, és elnézést kérek. Az EDA szorosan együttműködik a NATO-val. Biztosítanunk kell, hogy kiegészítő jellegű munkát végzünk. Sok országunk tagja a NATO-nak is és a kapacitások, a kialakított kapacitások tekintetében erről már szó volt, a NATO számára a rendelkezésre állnak, illetve koalíciós fellépésekre is, műveletekre is. Szorosan együttműködünk a NATO-val, például nem kell Észak-Virginiába elutaznunk, hiszen Monsban van irodájuk, és így is könnyebbé válik a folyamatos kapcsolatos tartás. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak arról van szó, hogy elkerüljük a párhuzamosságokat, hanem arról is, hogy biztosítani kívánjuk, hogy ne legyen semmilyen hiányosság. Ez nem lesz meglepő. Sok a közös tag. A legtöbb olyan terület, amit az EU, illetve a NATO másrészt meghatározott, szinte teljesen vagy nagymértékben átfedik egymást mindkét szervezet hangsúlyozza, hogy itt nem arról van szó, hogy szépnek kell feltűnünk. Mindkét szervezet számára rendkívül sok munka van, sőt, talán olyan sok feladat van, amit a két szervezet sem tud ellátni, és nagyon fontos a közös fellépés. Tehát itt nem versenyről van szó, és fontos, hogy koherens a lépjünk föl. Következő kérdés. Nem vagyok biztos benne, Gomez asszony, hogy eh, én vagyok a legfölkészültebb arra, hogy a, kínai felvásárlásos kérdésre választ adjak. Amit tudok mondani, hogy az ügynökségnél nincsenek kínaiak. Az ipar európai védelmi ipar, amelyel mi tárgyalunk. Ezeknek a vállalkozásoknak a részvényesei persze bizonyos cégek vagy tulajdonosok, de minden esetre mi nem tudunk arról, hogy kínai felvásárlás vagy kínai technológia megszerzésre szól lenne. A kulcskérdés igazából a prioritásokra vonatkozott. Nem egy vákumban dolgozunk, nem csak esetenként reagálunk a helyzetre, hanem van egy sor kapacitásépítési tervünk, Kolman úr is említette, bizonyos katalógusok, katalogizált feladataink vannak, ezen belül prioritásokat állítunk föl a fejlesztési tervek tekintetében, és ennek alapján döntjük el, hogy milyen konkrét kezdeményezéseket teszünk. Azért elmondanám, hogy ez nem egy biblia, nem köbevésett program. Beindítunk egy projektet, ezt fönn kell tartani, fontos, hogy a tagállamok számára ez fontos legyen, de korrektnek tartom, hogy azt is elmondjam, hogy, hogy sok összevonási és megosztási kezdeményezés közül nagyon sok a kapacitás építésre vonatkozik. Egy példát tudok mondani, az európai légi közlekedési flotta közvetlen kapcsolódik a kulcs kapacitásokhoz a stratégiai feladatok tekintetében, illetve a kommunikációs műolda kérdése is ide tartozik. Volt még egy kérdés Geller úr részéről arra vonatkozóan, hogy Catherine Ashtonnak mi is a szerepe. Catherine Ashton, ahogy tudják, hogy három feladata van, három kalapja van. A harmadik, ugye egyrészt főképviselő, másrészt bizottsági elnök helyettes, de ő az ügynökség vezetője is, ez a harmadik kalapja. És ebben a minőségében, ahogy Kalman tábornok úr említette, ő vezeti a védelmi miniszterekből álló igazgatóságunkat. Vagyis ő együtt dolgozik velünk, rendszeresen beszámol a minisztereknek, ajánlásokat tesz a tekintetben, hogy hogyan dolgozunk. Természetesen ehhez miniszteri támogatás és megállapodás szükséges. Nagyon fontos a szerepe és az a tény, hogy ez a, ez a három kalapja van. Én most teljesen személyes véleményemet mondom meg, vagyok győződve arról, hogy abszolút életkérdés, és pozitív is ez a helyzet, hiszen mi az ügynökségben nem egy szigetként dolgozunk, legalábbis Valeszek úr által említett értelemben. Mi szorosan együttműködünk a bizottsággal egy sor témában sor területen, például a polgári és a militáris szinergiák témájában. És az a tény, hogy a Catherine Ashton nem csak a mi vezetőnk, hanem a bizottság egyik elnökhelyettese is, ez segíti azt a párbeszédet, amelyet egy sor témában a bizottsággal folytatunk. Integráció, a nem fegyveres szervezetek integrációja, az EU műhold kommunikációs területével, úgy gondolom, jó kezekben vagyunk, megfelelően vezet minket, és biztosítja azt is, hogy a védelmi miniszterek pontosan tudják, hogy mi történik, mik a prioritások, ők biztosítják számunkra azt a politikai támogatást, amelyre szüksége van a vezetőnknek. Elnök, köszönöm. From, uh, Dr. Még Dr. Mölling és Dr. Blaise bizottságtól várunk egy-két észrevételt. Igen, csak egy-két rövid észrevételt szeretnék tenni. Gomes asszonynak válaszolnék a korrupcióra vonatkozó észrevételem. Illetve arra az felvetésre, hogy kérdezzük meg az embereket. Lehet, hogy túl cinikus vagyok, mert túl sokat dolgozom a területem, de hogyha megkérdezzük a helyi, a regionális embereket, mondjuk akik egy hajógyárban dolgoznak, hogy mit gondolnak arról, hogy még több hajót építsenek-e vagy nem, és hogy úgy gondolják, hogy a politikusok törődnek az ügyükkel vagy sem, akkor a válaszok azt mondják, mit é- az lesz, mit érdekel engem, hogy hogyan szerzik meg a megbízatást, a menedzserek szerezzék meg. Akár szélső bal, akár szélső jobb oldalon állnak ezek a hajógyári munkások, ezt mondják, jöjjön a megbízás. Nem adnak ezzel persze nyílt menlevelet a korruptoknak, de voltak éppen igazából nem annyira érdekli őket, hogy hogy került a megbízás az ő hajógyárukhoz, fő, hogy munkájuk, megélhetésük, kenyerük legyen. Egyetértek persze, hogy a korrupció probléma a közbeszerzések területén. De mégis úgy gondolom, hogy nagyon sok szempontot figyelembe kell venni, például az emberek, az embereket meg kell kérdezni, mit gondolnak a korrupcióról, de bizony ebben ellentmondások mutatkozhatnak. Aztán Gáler úr a különböző ambíciókra kérdezett rá az új meg a régi tagállamok között. Azt kérdezte, hogy aktívabbak-e az új tagállamok. Lehet, hogy néha igen, például vegyük Svédország példáját, de ez strukturálisan az EU védelme szempontjából irreleváns. Ez egy nagyon fontos politikai szimbólum, de összességében nem számít. If you simply count uh, the um, if you would say that the activity is the number of, of, of uh, collisions you are in and pooling and sharing activity. Hogyha most figyelembe vesszük a pooling és sharing gott, akkor azt láthatjuk, hogy az új tagállamok gyakran nagyon aktívak a pooling és sharingben. Tehát nagyon-nagyon nehéz azt mondani, hogy volna valamilyen kihüvelyezhető szabály a pooling és sharingről. Ugye gondolkozunk csak arra, hogy Lengyelország például regionális vezetőként kezd megjelenni, és ez egy nagyon érdekes fejlemény. Azután még egy öm, esetleg ki nem mondott elképzelésről is szeretnék szólni, hogy az egész találkozónk mögött talán egy ilyen gondolat rejlik, mi szerint, hogy az összevonás és a megosztás közvetve megtakarításokhoz vezet. Azt hiszem, hogy ez tévedés. Nem, a megtakarítás és a megosztás először is ráfordítást tesz szükségesé, le kell tenni az erőforrásainkat azért, hogy aztán utána elkezdhessünk valamit. Tehát a tagállamok nem tudják átalakítani a katonai gépezetüket anélkül, a védelmi gépezetüket anélkül, hogy ne alkalmaznának ráfordításokat. Tehát ahhoz, hogy a pooling meg a sharing fenntartható legyen, és itt visszautalok az előttem szólókra, szükségünk van a hadiparra. A megoldások ugyanis hosszú távú megoldások. Nem arra van szó, hogy itt az egyik vagy a másik berendezést púloljuk, meg megosztjuk, nem. Hosszú távon kell gondolkoznunk, együtt kell fejlesztenünk. Így lehet pénzt megtakarítani, hiszen a sokszor emlegetett interoperabilitás nagyon fontos, hogy a védelmi cégek igyekszenek az inkompatibilis technikát kompatibilissá tenni. Um, that nature is a quite important play. Igen, és Campbell úr joggal hivatkozott rá, hogy a kapacitás és a kapacitás fejlesztés területén a NATO fontos játékos. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy a NATO készsége és lehetőségei korlátozottak, hiszen a NATO nem rendelkezik iparpolitikával és technológiai politikával. Ezért tehát civil részről. Ezt látni kell, és ezt terjeszteni kell. Innovatív megoldásra van szükség, ez egyszer már biztos. De hát felteszem a kérdést, hogy az Európai Unió fejlődése hogyan járulna hozzá a NATO átalakulásához. Tudom, hogy ez nem népszerű gondolat, de érdemes ezen is elgondolkozni. Hát engem az ön kérdése, Gáler úr, nagyon érdekelt, hiszen gyakran nem veszünk észre valamit. Gyakran a keresleti és kínálati oldalt is figyelembe kell venni, és a kisebb országok, nem szeretem ezt a szót, hogy kis ország, kisebb országok, vagy a kis ráfordítók, nál nagyobb az innovatív készség, hiszen a ipar meg a doktrína öröksége nem szorítja őket. Ez a legkritikusabb kérdés itt tehát, csökkentjük a ráfordításokat, és akkor vannak emberek, akik új megoldásokat keresnek, de kevesebb pénzzel, ahogy Möllinger doktor úr beszélt erről. Valóban erről van szó, hogy itt talán mindkét oldalon rövidlátóak vagyunk. Hiszen gyakran nincsen az innovációra való ösztönzés. Az kis országokban például nincsen ugye a katonai vagy ipari hagyomány, de ezek gyakran nagyon kreatívak. Gondoljanak csak Izraelre, hogy milyen kreatívak voltak. Meg volt az ösztönző. Tehát a legrosszabb helyzet az, amikor csak a szegény helyzetet próbálják kezelni, a döntéshozók, és a régi kapacitásokat őrizgetik, de nincsen vízió. Politikai vízió, meg innovatív vízió. Elvin Toffler a War and Anti-War című kötetében az ip- ipari um, szerkezetek megváltoztatásáról gondolkozott, és arról, hogy hozzán, hogyan lehet mézes puszedlivel ellátni a tankokat. Ez volt az ő vicces felvetése Tofflernek, tehát valóban a szaké, az ipar szakértői és a katonaság szakértői is rendelkeznek szakértelemmel. Az 50-es években Franciaországban a katonai kiadások nagyon konzervatív módon kerültek elosztásra. Ha pedig most mind az ipar vagy a közigazgatás szereplőit kérdezzük meg, akkor azt mondjuk, hogy az 50-es években ugye General de Gaulle vezetés alatt álltunk, és ez egy új konszenzust hozott létre, és talán ez itt az új feladat európai nemzeti szinten, hogy egy új víziót dolgozunk ki. Gomes asszony. A feladat tehát az, a feladat, illetve a helyzetben lehetőség is rejlik, meg feladat is rejlik. Például a francia meg a német oldal kitűnően együttműködhet az, amikor meglátják, hogy milyen együttműködési lehetőség nyílik meg számukra, akkor ez természetesé teszi az összevonást és a megosztást. Aztán a kínálati oldalt is meg kell vizsgálni. Ugye látni kell, hogy az ipar monopolista struktúrában működik, bilaterális monopóliummal rendelkezünk. Egy monopólium áll monopóliummal szemben, és ezt a játszmát többszereslősé kell tenni. És az Európai Parlament által elfogadott jogszabálytervezetek több versenyt vinnének erre a területre, és így a múlt örökségét meghaladhatnánk. Köszönöm szépen. Annái az utolsó szó. Gomes asszonyi. Szeretnék visszatérni arra, amit Mölling úr mondott, lehet, hogy bizonyos országban, például Németországban az állampolgárok igazából nem aggályosak különösebben a közbeszerzés miatt, de hazámban például a válság közepén a döntéseknek egy jelentős sora szorosan kapcsolódik a korrupcióhoz, és konkrétan a védelmi területen Egyébként például a német hajógyártók is ebbe benne voltak, és eleve vesztesek vagyunk. Németországban, Portugáliában, egyébként Görögországra is ez az igaz. Az ENSZ korrupció ellenes protokollját aláírták, OECD korrupció elleni megállapodását aláírták, kötelesek betartani az egységes piaci, piaci szabályokat, amelyeket a korrupció sokszor megszegi, hiszen hazám esetében teljesen fals közösszerzési pályázatokat írtak ki, úgyhogy ez, ez ténylegesen problémás, a közvélemény elé állunk. Azt mondjuk, hogy pénzre van szükségünk a védelemhez. Bizonyítanunk kell az embereknek, hogy ez legálisan történik. És nem csak magáncégekről van szó, hajaépítőkről, stb., hanem az államról van szó, hiszen a védelmi beszerzés természetesen állami megrendeléssel működik, Úgyhogy nem csak a magáncég oldalán van a korrupció, hanem az állami tisztviselők oldaláról. is nagyon-nagyon fontos ez a kérdés. És hadd mondjam el, hogy a, a NATO áll az élen ennek a problémának a kezelésében, és nem pedig az EU a védelmi beszerzési irányelv esetében foglalkoztunk ezzel, de szerintem ezt, ezt kell, hogy a vitán közepé, középpontjában legyen, az összevonás és megosztás témájával kapcsolatban is, mert ugye pénzre van szükségünk, biztosítanunk kell, hogy az állampolgárok megértsék, hogy megfelelően költjük el a pénzet, nem eh, elvesztegetjük az adófizetők pénzét, hanem kapacitás építésre fordítjuk, amire nagyon is szükségünk van. Köszönöm. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani az összes eh, előadónak a mai részvételért biztos vagyok abban, hogy ezek az információk nagyon hasznosak voltak a mi saját kezdeményezésű jelentésünkhöz. Pénzügyi válság és védelmi költségvetés, tagállami hatások, ez lesz a témája. És még egyszer köszönet, mert fontos tájékoztatást biztosítottak számunkra, és ezzel lezárom a meghallgatást. Köszönöm szépen!